Bien, mes chers collègues, je vous invite à prendre place. Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Megnyitom az ülést. Remélem, hogy senkinek semmi problémája nincs a napi rendel. Azonban van egy néhány pontosítás, amit szeretnék el, elmondani. Két dolgot szeretnénk hozzátenni a napirendhez, felvenni a napirendre, e, és ezeket tulajdonképpen ki is osztottuk. E, Geyer úr, kérem kollégák, kicsit csöndesebben. Geyer úr a a contingency marginal kapcsolatban szeretne benyújtani egy sürgősségi témát, ez a 2018-as költségvetés konciliációs feljárásának a része, illetve egy sürgős eh, átirányítás, eh, amely a törökországi előtt csatlakozási eszközből menne át a eh, humanitárius segítségnyújtásra, és ezt a kérést a konciliáció alatt kaptuk meg, és ez talán egyes aggodalmakat csillapítani tud. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor ezzel ezt elfogadhatjuk. 18-as pont az unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok, ezt a mai ötös pont után fogjuk fölvenni, és ma 17 órakor a szavazás előtt lesz még egy új pont. Hogyha nincsen megjegyzés ezzel kapcsolatban, akkor a napi rendet elfogadottnak tekintjük. Két bejelentésem van. Koordinátorok üléseinek a döntéseit kiadtuk, kiosztottuk, ez az a dossziéban szerepel, a mapában szerepel, hogyha nincsen megjegyzés ezzel kapcsolatban, akkor ezeket a határozatokat elfogadottnak tekintjük. Azt gondolom, emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy 14.30-kor kezdődik a dél, délutáni ülés, ez egy innovatív elem. Mostantól fél háromtól kezdünk, és nem 15 órakor, mint annak előtte. És 18 óra 30-kor pontosan befejezzük. Jens Kajernek szeretnék köszönetet mondani aki elnökölni fog ma délután, mert én nekem a Skills Weekend kell részt vennem, és megkértek, felkértek, hogy az Európa, a, a tanulók európai mobilitásával kapcsolatban szóljak hozzá. Akkor most Remélem, hogy mindenki megkapta az augusztus 30-31 és szeptember 26-27-i ülések jegyzőkönyvét. Hogyha nincsen megjegyzés, nincsen módosítási kérés, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. És akkor ezzel rátérek az egyeztetési eljárás eredményére. A tanács és a parlamenti delegáció közötti egyeztetésről van szó. Emlékeztetni szeretnék mindenkit, hogy péntekről szombatra virradólag tudtunk megállapodni az egyeztetés keretében, körülbelül reggel négy órakor. Az előző ülésen, a költségvetési ülésen két héttel ezelőtt a kilátás sok eléggé sötétek voltak, mert a bizottság úgy érezte, hogy a költségvetési javaslata az egyetlen ö, mm, megoldás lehet, meg, egy, mm, megegyezési megoldás lehet a parlament és a tanács között, és Nagyon fontos volt, hogy ezt semmiképpen nem szabadott megsérteni. A több éves pénzügyi keret végére minden teljesen rigiddé vált, ami a tanácsot illeti. A tanács is nagyon korlátolt mértékben, korlátozott mértékben értékelte a saját költségvetési tervezetet, és egyetlen dolog érdekelte csak, hogy az az előre nem látható kiadásokkal kapcsolatos megközelítése megmaradjon. Ez a szíriai menekültek támogatása Törökországban, ez ezzel kapcsolatos eszköz. Kezdetben azt gondoltuk, hogy az Európai Unió költségvetése egy milliárddal jár e, ehhez hozzá, de most már három milliárddal e, járultunk hozzá, de volt egy második szelet is, amely 2018-ban lesz aktuális, és a egy milliárdra kellett volna korlátolni a költségvetést, de a tagállamok, akiknek két milliárdot kellett volna hozzáadni, úgy tűnik, hogy behúzták fülüket, farkukat, és úgy tűnik, hogy nem fognak ebbe ehhez hozzájárulni, tehát az Európai Uniónak kell finanszírozni a három milliárdot. E, e, a tanács megközelítése tehát a három milliárdos marzsra korlátozódott, vagy koncentrált, és így a kezdetekhez tértünk vissza, mert e, az elején nem terveztünk nem tervez, nem, előre nem látható kiadásokat. Ez péntek éjjel sikerült végül is ezeket az akadályokat megszüntetni. Ötting, Öttinger biztos és elmondta, és se a parlament, se a tanács nem tartotta be betű szerint az adott levél szöveget, és ezért a Költségvetési Bizottság szabadon dönthetett az éves eljárás keretében. Volt egy másik akadály, egy, annak az elfnek az elismerése, hogy az 1A fejezetet megerősítjük, és ez prioritást kap, ez a Horizon 2020, az Erasmus, a COSME. Ezek nem nem szabad bántani. 150 millió növekedést értünk el az 1A-ban, ebből sok, egy nagy rész a friss pénz. Emellett az 1B-ben egy további emelést értünk el a fiatalok foglalkoztatására, a kötelezettség, az előirányzatok megerősítésére, frontloadinggal és a félidős felülvizsgálat során állapodtunk ebbe meg, aztán a négyes fejezetben a törökországi előcsatlakozás kapcsolatban itt 85 millió merül föl más programokra juttatott pénzként, a parlament emellett másik fejezetekben is a módosításait el tudta érteni, érni, az ügynökségek, a kísérleti projektek eh, és az előkészítő intézkedések 100 millió euró, a parlament nem csak a, taná- a tanács általi csökkentéseket ö, eh, eh, tudta újra megemelni, hanem emellett a parlament más módosításait is érvényesíteni tudta. bizottság egy fontos módosítási levele keretében. Azt gondolom, hogy ez a mérleg mindenképpen pozitív, e, és általában e, a lehető legtöbbet értük el, mint amit a parlament elér, elérhet. E, ebben az évben nagyon szigorú feltételek merülnek fel, Brexit, félidős felülvizsgálat, törökországi eszköz marzsának újra megvizsgálata, illetve hogyha látjuk, hogy a kifizetésekben mennyire alacsony a teljesítés, ez tehát az eredmény, ez nem volt váratlan azért, de azért az elvárásainkat felülmúlja, akkor is, hogyha ezek eléggé szerények voltak. A cél nem mindenképpen az, hogy a kiadásokat növeljük, hiszen a közkiadások növelése nem az, amit elvár tőlünk az európai közvélemény, úgyhogy tudatában kell lennünk annak, hogy amit most itt javaslunk, ez megfelel az európaiak elvárásainak, és ezzel Európa jövőjét készítjük elő, az európai jöv... biztonságot erősítjük. Az Egyeztető Bizottság van a tanács megerősítette egyes tagállamokhoz fűződő kapcsolatait annak érdekében, hogy egy kicsit előkészítse a terepet. Mindig nagyon aggasztó, hogyha csak néhány miniszter, néhány nagykövet jön a tárgyalásokra, és az állandó delegációk képviselői, általában őket a pénzügyminiszterek delegálják, és egyértelműen ezek a tisztviselők, ugyan senior tisztviselők, rangidős tisztviselők, de nagyon egyértelmű, hogy nincsen tárgyalási mandátumuk, vagy, vagy mozgásterük, és ez nagyon frusztráló. Öttinger biztosnak és munkatársainak köszönetet kell mondani, még akkor is, hogyha azt gondolom, hogy néha a biztos szavai hát egy kicsit nem voltak szerencsések, főleg a nettó hozzájáruló országok hát felvetéseit tolmácsolva az elnökség csapatának, illetve a titkárság, a tanács titkárságának is köszönettel tartozunk, hiszen kiváló munkát végeztek, mind technikai, mind politikai szinten. Igyekeztek olyan, olyan hangulatot teremteni, amelyben sikerülhet megegyezni, még akkor is, hogyha egymással éles ellentétben állt a kiinduló álláspont Szigrid Muresának is köszönetet kell mondanunk a jelentéstevőnknek, a aki valóban kiváló szinten felkészült és tárgyalt, nagyon lenyűgöző volt az ő felkészültsége, tehetsége, úgyhogy köszönettel tartozunk neki. A többi szakasz jelentéstevői Richard Ashworthnek is köszönetet kell mondanunk. Nem volt egyszerű az ő munkája se, itt az a ingatlanokra vonatkozó előirányzatok korlátozása miatt több változatot kellett készíteni. Jánc Kellernek is szeretnék köszönet mondani, a 2017-es költségvetés jelentéstevőjének, aki igyekezett hát kompromisszumok pontokat találni. Most meghallgatjuk a jelentéstevőnket, aki beszámol arról, hogy milyen benyomásokkal állt föl az asztaltól. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó, hogy látni, láthatom most a kollégákat három nap elteltével. Szombaton még nem láttuk, hogy lesz a jövő évre költségvetés. Nagyon kemény tárgyalások, hosszú tárgyalások voltak, és éppen ezért meg szeretném köszönni Altui elnök úrnak, hogy ilyen komoly szerepet játszott az egyeztetések során, főleg a tekintetben, hogy kiharcolta, hogy jó megalapodás szülessen a tanácssal. A bizottságunk titkárságának is köszönettel tartozom, ők is fáradhatatlanul dolgoztak az utóbbi hetek során, mindig, tényleg mindig ott voltak, ha bármire szükségünk volt, profik odaadóak voltak, nagyon nagy köszönet illeti őket. Köszönöm és gratulálok a két előadónak a munkát munkához, Richard Ashworthnek és Jens Geyernek, aki az ügynökségek tekintetében kamatoztatta kiváló szakértelmét és persze 2017-es általános költségvetés szakértőjeként is. Sokat tett a megegyezésért. Öttinger biztosnak is köszönettel tartozunk, és Sapatának, ők ugye nincsenek ma itt, a Költségvetési Főigazgatóság részéről, akik támogatólag megoldásokat keresve tárgyaltak. Röviden hadd mondjam el, hogy mi is a megalapodás lényege, és miért hiszek abban, hogy ez egy jó költségvetés, és hogy érdemes volt hajnali háromig, négyig ezen dolgozni, ezért küzdeni. Fejezetenként. Az 1A fejezetben 105 millió friss pénzt kerítettünk, 70 milliót a Horizont 2020-ra, 20 milliót az Erasmusra és 3 milliót a COSMA programra. Ezek a parlament kérései voltak, hiszen ezek diákokról, civil szervezetekről, kutatásról, innovációról szólnak, és azt értük el vele, hogy Európa jövő orientáltabb lett. Ezek friss pénzek, még egyszer leszögezném. Tehát nem átcsoportosítással keletkeztek, nem titkos csillagokkal, lábjegyzetekkel, trükkösen jönnek valahonnan máshonnan, hanem tisztán szerzett 105 millió euróról van szó kötelezettségvállalás formájában. A 2B fejezetben a fiatalok munkanélkülisége elleni harc, mint prioritás a legtöbb frakció részéről kidomborodott. A tavalyi megállapodás alapján 233 milliót akart adni a tanács, mondtuk, hogy ez nem elég, és itt sikerült két dolgot érvényesíteni egy, egyfelől 116 millió friss pénzt szereztünk, ez 50%-os növekedésnek minősül. Ez is tiszta pénz, tehát nem frontloadinggal keletkezett, bár a tanács ezt szerette volna, hanem mi értük el. Ezen túlmenően egy közös nyilatkozat is született a tanács és parlament között, hogy ha többre lenne szükség az ifjúsági munkanélküliség elleni harcban, akkor még több is lesz. Meglátjuk, hogy idén hogy fogy a pénz, és ha jövőre marad, akkor marad, ha nem marad, akkor pedig lehet még kérni. A bizottság elkötelezett a tekintetben, hogy tájékoztat minket folyamatosan, hogy hogyan mennek ki a pénzek, mik a jövő évi szükségletek, és rendszeresen fog jövő évben minket tájékoztatni erről. Jövő évben szorosabban kell ezt követnünk, mint idén tettük. Ez a 116 millió, megint csak mondom, friss pénz, nem trükkös pénz, nem frontloading. A második főfejezetben 34 milliót szereztünk a fiatal mezőgazdáknak, Ugye tudják a kollégák, hogy értük már régóta akartunk tenni valamit. Itt a módosító levél 34 millió euró van. A hármas fejezetben nem volt margin, és amit ott szerettünk volna elérni, az a flexibilitási rugalmassági eszközből kellett kivenni. Ugye az EU ügynökségei, amelyek a belügyi kérdésekért eh, felelősek, valamennyien több pénzt kértek, Europol 3,7 eh, millióval kap többet, és 10 új munkahelyet kap, az ELZO 5 milliót, és a Eurojust pedig 1,8 milliót és 5 új álláshelyet. Ez a politikai frakciók igényeinek megfelelő összegszerűség. A négyes fejezetben sikerült 85 millió pluszt szereznünk azok, azon sorok kapcsán, amelyeket szerettünk volna megerősíteni. Az Any South programra plusz 34 milliót, 10 milliót az Eni Eastre, 10 milliót az Eni Balkánra, és 10 milliót a fejlesztési együttműködésre, és 3 milliót stratégiai kommunikációra, főleg az Orosz Föderációval való szembemenés. Két milliót a török a közösségre, és hat milliót pedig a palesztin menekültek támogatására. Ez egy kiegyensúlyozott eloszlás. Ugyanúgy vannak az arányok, ahogy azt mi szerettük volna. Úgy döntöttünk, hogy a a csatlakozási alapokból Törökország számára vesszük el a pénzt, és emellett kitartottunk, ez csökkent, tehát ez az alap, az a, a tanács ö, arra ö, hajlott, hogy ezt megtartsa, de azt látjuk, hogy Törökország elfordul a jogállamiságtól a szólásszabadság elvétől, és így tovább. Ezért úgy döntöttünk végül is a tanácssal együtt, hogy a 70 milliós tartalék és a 105 milliós összeget csökkentjük, és ezzel is nyomást gyakorlunk az ankarai kormányra, hogy csak akkor lesz több pénz, vagy korábban megszokott pénz mennyiség, ha javul a helyzet. Az előkészítő intézkedésekre, ez ugye nem volt a egyeztetés témája, mert korábban már elfogadásra került a parlament által javasolt csomag, minden dita nélkül, de az idei évben a tavalyival összehasonlítva az lesz a különbség, hogy teljesen kihasználjuk majd a kötelezettségvállalási kereteket a költségvetési rendelet szerint. Ugye a tanács és bizottság akart ezt főleg, de ez nem volt a mi prioritásunk. Erre is sok pénz fordul, de végül is annak mi is örülünk, hogy ezeket a pénzeket most teljes körülön felhasználjuk. Összességében a következőt tudom elmondani. Tavaly, amikor a költségvetésről vitáztunk, a fél, félidős értékeléskor abban állapodtunk meg, hogy az első fejezetből ment csökkentések lesznek, és ahol tavaly többet adtunk, ott most idén kevesebb lesz, 200 millió értékben. Úgyhogy a tanácssal elkezdett tárgyalások elején még az volt a hozzáállás, még az elnökségé is, hogy mindenképpen 200 milliót kell csökkenteni az egy án belül ennek ellenálltunk, sőt, végül 105 millióval több pénzt szereztünk az egyház számára. Tehát ellenálltunk ennek a nyomásnak. Elnök úr érdeme, hogy a középtávú értékelés felülvizsgálatot is újra definiáltuk, olyan értelemben, hogy a költségvetési szervi funkciónk ö, ö, ö, nem köti meg a kezünket. Az MFF középtávú felülvizsgálatakor még azt mondjuk, amit akarunk majd. Az 1A, 1B tekintetében tehát friss pénzeket szereztünk, költségvetési hatósági szerepünk tehát szépen kidomborondott Szó sincs arról, hogy csökkent volna ez a kompetencia, inkább nőtt, örülök ennek, de különösen persze az előadóink örök örültek, akik a következő két évet viszik. Összességében tehát meggyőződésem, hogy ez egy jó költségvetés, a preferenciáinkat tükrözi, ráadásul mondom, tiszta, tiszta új pénzekkel nincsen benne, nincsenek benne ö, taposó aknák, amire később rálépve baj lesz, ezek tisztán keletkezett új pénzek, és nem korlátozzák más programjainkat, más prioritásainkat. Ez volt a bevezetőm ma reggel, és kérem a ö, politikai frakció képviselőit, hogy szavazzák meg majd ezt a költségvetést. Ö, a zöldeket különösen kérem a jövő heti plenáris szavazáson, amikor ez majd sorra kerül. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm Siegfried. Richard Ashworth következik, Jens Geyer utána Calvinio kolléga, aki a bizottság DG büdzséjéből érkezett, mint főigazgató, aztán a koordinátorok jönnek, és utána pedig bárki más jelentkezhet. Richard Ashworth tehát az első. Köszönöm, elnök úr. teljes mértékben egyetértek azokkal a megjegyzésekkel, amelyeket eh, hallottunk az elnöktől, illetve Szikrid muresen tól Nagyon-nagyon nagy siker volt ez a tárgyalás. Jens Geiernek és eh, Szikrid Muresennak szeretnék külön köszönetet mondani, mindketten kiváló munkát végeztek. A kollégák bizonyára tudják, hogy ilyen feltételek mellett ennyi mindent elérni nem volt egyszerű, ugye az ötös eh, az ős fejezetben, ugye nem volt túl sok mozgástér, de azért valamit sikerült itt is elérni. Örülök annak, hogy a 2,5%-os emelkedést sikerült elérni, vagy emelést sikerült elérni. A 800 ezer euró plusz a stratégiai kommunikációs költségvetési sorra ez tényleg egy nagyon nagy siker volt. A parlament ezt mindenképpen szerette volna elérni, minden szakbizottság támogatta ezt, és örülök annak, hogy végül ez volt a sikeres érvünk, úgyhogy remélem mindenki örül ennek. Egyéb intézmények nem szeretném őket felsorolni egyesével, de összességében ez mindenképpen egy kielégítő eredmény. Két dolog miatt szomorkodhatunk, az egyik a bíróság. Úgy vélem, hogy indokolt lett volna nagyobb emelést megszerezni, de hát én bennem az a benyomás alakult ki, hogy esetleg a bíróság plusz szükségletéről még lehet majd tárgyalni. Aztán még egy dolog miatt egy kicsit csalódott voltam. a épületekkel kapcsolatos költségvetésnél meg beleegyeztünk abba, hogy csökkenések, csökkentések legyenek. Elnök úr beszélt arról, hogy nagyon fontos az, hogy kiegyensúlyozott, eh, elmondta azt, hogy nagyon fontos, hogy meglegyen a kiegyensúlyozottság, az összes párt, az összes eh, bizottság, az összes eh, az összes egyéb tárgyalófél esetében egyáltalán nem könnyű tehát a Költségvetési Bizottság elnökének szerepe, főleg hajnali négy órakor nehéz mindezt megvalósítani és összefogni. kérdés, hogy érdemes-e ilyen esetben egy plusz 5 milliós tételért még plusz, még külön csatába szállni, hát erről döntött, így döntött a, az elnök úr, hogy hajnali négykor ezt lehetett elérni. Szerintem mindenképpen az összeredmény kielégítő. Köszönöm. Most Jens Geyer következik, ügynökségek. Danke, Herr Präsident. Ähm, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a dicséretet. Jó volt az együttműködés a frakciók között, a frakciók fölött átívelő módon, és ez jó jel, jó érzés volt, hogy vannak olyan érdekek, amelyek összekötnek minket. Nem volt persze könnyű közös álláspontokat kialakítani és fenntartani, de, de sikerült. És ez, ez azt tette lehetővé, hogy itt a szakbizottságban is kellemes légkörben zajlik a munka. Siegfried már beszélt az ügynökségek kérdéséről. A parlament prioritása, és ez várható is volt. A menekült helyzet kimenetétől függően, hogy a hármas kategóriában a belső politikákban a bizottság által javasolt módosításokat, javításokat elfogadjuk, tovább gondoljuk. Ezt megtettük, és sikerült a tárgyalások során egy fontos ügynökséget, a GSA-t, az 1A-ba áttenni, a Galileo projektért felelős ez az ügynökség. Ez egy innovációs eszköz, a műholdas rendszer kiépítése szépen alakul most már, és ennek megfelelő helyre került. Az ügynökségek ugyan kis részét képezik a költségvetésnek, de mégis nehéz fejezetet jelentenek, mert a közvélemény, amikor az ügynökségekről van szó, akkor mindig érzékenyebb, benne reagál. És a tagállamok sem szeretnek eh, pénzt adni ezekre, ugyanakkor szeretnénk maguknak megkaparintani őket, tehát ez egyfajta ö, kettős mérce a tagállamok részéről. Jó lett volna, hogyha a közös nyilatkozatban az is szerepel, hogy a 2018-as költségvetési kötelezettség vállalások vonatkozásában az ügynökségek az 5%-os leépítési vállalásaikat addigra teljesítenék, ezt a tanács nem fogadta el. Attól tartok, hogy a következő költségvetési időszakban a tanács újabb támadást indít majd ellenünk az ügynökségek kapcsán. für 2017 erlauben Sie mir vielleicht noch zu sagen. Ähm Előadóként äh, a hatos módosító költségvetésben csomagként kezeltük a kérdést, és nem volt végül is időkényszer, döntési kényszer, jeleztük a tanácsnak, hogy a tárgyalások függvényében leszünk majd hajlandóak a dabbal foglalkozni, vagy sem. De végül is megoldás született, a hatosról szavaztunk, és a csomag részeként most egy olyan marzsot használunk ki, amelyet mi javasoltunk, még ma délután fogjuk ennek a modalitásait kidolgozni. Költségvetési előadóként a 2017-es évre vonatkozó feladatom ezzel úgy érzem, hogy befejeződött. Még lehet, hogy egy-két átcsoportosítás majd felmerül. Köszönöm a kollégáknak az eddig mutatott bizalmat, és átadom a stafétát Zigfriednek, a kollégának, és köszönöm az együttműködést. Köszönöm szépen, Jens, ezt a magyarázatot. Köszönöm a munkát. Még egyszer köszönet a jelentéstevőnek. A Youth Employment Initiative-ről vitatkoztunk elég hosszan, de aztán végül a bizottság arra tett kötelezettségvállalást, hogy megtartja az eddigieket. 2018-ban mindenképpen, a 2008-as évre vonatkozva mindenképpen lesz majd egy, egy költségvetés módosítás, ami pedig a bíróságot illeti, itt is lesz majd egy felülvizsgálat. és a, hatos, a 2016 per 6-os költségvetés módosításban látható, hogy az a rengeteg büntetés, amit beszed a bíróság, arra nagyon nagy szüksége van a tagállamoknak, úgyhogy minden oka megvan a bíróságnak arra, hogy plusz munkatársakat kérjem, és nagyobb költségvetést. És természetesen, hogyha az egységes piacot veszélyeztetik bizonyos nem tisztességes verseny módszerek, akkor a bíróságnak föl kell lépni, úgyhogy minél gyorsabban meg kell oldani a bíróság költségvetésének növelését. Kálvinyó asszony következik, ön ott volt folyamatosan a tárgyalásokon. Elmondaná, hogy a bizottság hogyan vélekedik ez, erről az egyeztetési tárgyalásról. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt jelentéstevők, tisztelt parlamenti képviselők. A bizottság nagyon örül annak, hogy eh, sikerült a 2018-as költségvetésre vonatkozóan megállapodni, de ez egy eh, hajnali órában történt, nem, volt egy, nem voltak egyszerűek a tárgyalások, ahogy Ashworth úr is mondta, mindezt a dolgok kontextusában kell eh, vizsgálni, 160 milliárdos költségvetésünk van, lehet, hogy nincs mindenki mindennel megelégedve, mindenkit zavar bizonyára egy-két dolog, de azt hiszem, hogy összességében mindenki elégedett lehet ezzel a nagyon jó megállapodással. Ahogy említették, nem volt egyszerű a megállapodást elérni, annak ellenére, hogy idén a két költségvetési hatóság álláspontja nem volt olyan távol, mint az előző évek során. Annak ellenére, hogy az összes az összes európai intézménynek hasonló prioritásai voltak, biztonság, munkahelyek teremtése. A egyeztetés pont ugyanolyan bonyolult volt idén is, mint bármikor más, máskor, mint a korábbi években. A bizottságon belül, ugye a bizottság és a másik két intézmény között a tárgyalás belé keményen alakult, és ezt szeretném kiemelni itt most, hogy mind a két intézménnyel ugyanolyan kemények voltunk, de azt gondolom, hogy idén sikerült kreatívnak is lennünk. Sikerült a különböző álláspontokat összeegyeztetni, és ezáltal mind, mindkét oldal, mindegyik oldal sikeres volt, és mindegyik két oldal engedett is. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlament tárgyaló csapatának, amit nagyon elkötelezetten indult a tárgyalásokra, és ők is ugyanolyan fontosnak tartották ezt a kérdést, mint mi. Nem fogom elismételni azt, amit az előttem szólók már elmondtak, de én is úgy gondolom, hogy a parlamentnek elégedetnek kell lennie, hiszen rengeteg változtatást sikerült kieszközölniük a tárgyalások során. Egy A fejezet, itt nagyon fontos emelkedések vannak a fontos programokban, sikeres programokban. Tudom, hogy ezek nagyon közel állnak a parlament szívéhez, és a, közép, a középtávú vagy a felülvizsgálatot természetesen figyelembe vettük itt is, és nagyon fontos az is, hogy a költségvetési hatóságok jogát ne sértsük ebben a kérdésben. Átőjűr is említette, hogy az idei tárgyalások azt bizonyítják, hogy valóban így van, nem csorbulnak ezek a jogok. Az egy B fejezetben is nagyon komoly növekedés volt, a Youth Initiative, Youth Employment Initiative. Ez is mutatja, hogy mindhárom intézmény elkötelezett híve a fiatalok munkához juttatásának. Aztán a legfontosabb menekültekkel foglalkozó ügynökségek is kaptak költségvetésemelést, aztán Global Europe kategóriába tartozó költségvetési sorok is növekedést kaptak, itt is egyértelmű, hogy egyetért a három intézmény abban, hogy ez prioritás, illetve Törökország esetében is történt finanszírozás növekedés. Aztán kísérleti projektek, előkészítő fellépések, a parlamentnek nagyon fontos téma ez, és ezt is, itt is sikerült növekedést elérni. Köszönetet mondok tehát a parlament csapatának, Ártői elnök úrnak, Muresan, Ashworth és Geyer jelentéstevőknek is szeretnék köszönetet mondani, illetve remélem, hogy a szavazás során a jövő heti plenáris ülésen majd nagyon széles többséget sikerül ennek a kérdésnek szerezni. Köszönöm szépen, és hát találkozunk jövőre. Elnök, köszönöm szépen, asszony köszönjük támogatását a tárgyalás pillanataiban. Most pedig a koordinátorok következnek. José Manuel, José Manuel Fernández. Köszönöm szépen, elnök úr. Portugálul fogok beszélni. Köszönöm szépen. Köszönöm, köszönetet szeretnék mondani a tárgyaló csapatnak. Természetesen a tárgyaló csapatot eh, most is a Költségvetési Bizottság elnöke vezette Jean Arthuy. Hihetetlen bölcsessége sokat segített abban, hogy ezt a sikeres eredményt érjük el. Erre az eredményre szerintem mindenképpen lehetünk büszkék. mindenképpen szeretem volna itt a mai napon is elmondani azt, hogy milyen nagyra becsülöm Ártői úr munkáját. Muresen úr tevékenységét is szeretném kiemelni. Az összes frakció támogatta a munkáját, kiváló munkát végzett, és Richard Ashworth nevét is meg kell említenem. Egy nagyon nehéz helyzetben. Ugye általában az egyéb intézmények költségvetéséről szóló tárgyalások mindig nagyon bonyolultak. Kitűnő eredményt ért el. Aztán ügynökségek témája. Gratulálok Gájer úrnak. az Európai Parlament prioritásait sikerült megvalósítania, és jó eredményt ért el. Köszönet az árnyék jelentéstevőknek is, az ő munkájuk és eh, szükséges volt ahhoz, hogy ilyen jó eredményt érjünk el. Sokszor csak arról beszélünk, hogy a, a bizottsági javaslathoz képest mit értünk el, és elfelejtjük a tanács csökkentéseit. Egy, egy millió kétszázezer, egy milliárd 200 milliós csökkentésről van itt szó. Ez egy nagyon komoly csökkentés, amit sikerült ellensúlyoznunk. És nagyon sok kategóriában még plusz növekedést is sikerült elérni. Szeretnénk nagyobb mértékű növekedést elérni Európában, és éppen ezért innovációra és kutatásra is kell költenünk, segítenünk kell a KKV-knek, és szolidarisnak is kell lennünk az Európai Unión belül, illetve kívül továbbá közel kell állnunk az európai polgárokhoz. Mindezt sikerült elérnünk, de nem szabad elfeledkez, és nem szabad elfeledkeznünk, és ezt sikerült elérni a tárgyalások során is, hogy támogassuk a fiatalok munkához jutását. Ahogy az, az imént elhangzott, a lehetetlent, vagy a lehetetlennek tűnőt sikerült elérni. Fontos programokban új pénzt is sikerült szereznünk, például a Horizont 2020 esetében, és láthattuk azt is, hogy a több éves pénzügyi keret felül vizsgálata nincs rossz hatással az éves költségvetés egyeztetésre és ez így van rendjén. Úgy gondolom tehát, hogy ez egy nagyon pozitív eredmény. Sokszor a tanács olvasatához képest szoktuk a mi olvasatunkat minősíteni. Nos, most sikerült elérni azt, hogy a tanács csökkentését mi, csökkentéseit mi kiigazítsuk. Mindenképpen gratulálni szeretnék a biztosnak is, hiszen a biztos nagyon politikai szempontból nagyon erőteljesen vett részt a tárgyalásokon, és ez mindenképpen jó jel. Ezáltal azt hiszem, hogy megerősödhetnek az elvárásaink is a jövővel kapcsolatban. És reméljük, hogy az Európai Parlament, illetve a bizottság is ugyanilyen elkötelezetten vesz majd részt a jövő évi tárgyalásokon is. Köszönöm, José Manuel. Most pedig a koordinátorok következnek, vagy az árnyék jelentéstevők. Daniele Viotti. Grazie, grazie Presidente per la parola. Eh, anch'io mi unisco... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakozom azokhoz, akik köszönetet mondtak a jelentéstevőknek, Muresán, Ashworth és Gájer urat emelném ki, illetve az öntevékenységét is, elnök úr, hihetetlenül jó munkát végeztek a 16 órás maratoni tárgyalások során. sokszor az Európai Parlamenti delegációban is felmerültek kérdések. De mégis sikerült elérni valamilyen jó eredményt. Nem szeretnék most részletesen végigmenni, hogy pontosan mit értünk el, de az egyes A fejezettel kapcsolatban hadd mondjak valamit. Egyértelmű, hogy itt ez egy nagyon komoly győzelem politikai szempontból is, és tartalmi szempontból is. Nem elhanyagolható az az, az az emelés, amit sikerült elérnünk. Köszönet a jelentéstevőknek tehát, illetve önnek is, elnök úr, hiszen sikerült nagyon bölcsen érvelniük, és tudom, hogy nem és tudom, hogy nem volt egyszerű a tárgyalás a tanácsal, akit én az Európai Unió gyenge láncszemének tartok. Ezt ön is elmondta, elnök úr. Ismételt egy olyan tanácssal álltunk szemben, amely csak egyetlen minisztert küldött, és egyáltalán nem volt mozgásterem a jelenlévő tanácsi képviselőknek. Így aztán számunkra a tárgyalási mozgástér, illetve a bizottság számára a tárgyalási mozgástér rendkívül, rendkívül gyér volt, úgyhogy köszönet a bizottságnak is ezért az együttműködésért. A parlament nagyon sok mindent kért, Muresen urat a tárgyalásokat megelőző hónapok során mindig is támogattuk ezen kérésekben, és, na, és ezen hónapok során úgy tűnt, hogy bizonyos kéréseinket nem fogják tudni majd kielégíteni. Engem megleptek bizonyos dolgok. Engem meglepett az is, hogy hogyan, hogy milyen munkamódszert választott a tanács idén. Szerintem a marzsok kiszámításának kérdésén is el kell gondolkozni. Szerintem ebből kell kiindulni, nem pedig másra. Azt gondolom, hogy itt elég sok a kétej, tehát hogy a marzsokat hogyan számítjuk ki, illetve a tanácsnak mi a munkamódszere. Egyetértek Muresen úrral a négyes fejezettel kapcsolatban. Törökországtól azért veszünk el finanszírozást, mert nincsenek meg az emberi jogi feltételek, illetve a, demokratik, a demokrácia minimális, a demokráciát minimális szinten sem tartják tiszteletben. Azért rakjuk félre ezeket a pénzeket, mert attól félünk, hogy Törökország egyszer majd benyújtja a számlát a szíriai menekültek miatt. Ez azt jelenti, hogy európai pénzeket fogunk használni olyan költségekre, amit nem, amelyek nem az Európai Unióban jönnek létre. Ez egy nagyon súlyos anomália. Az erőfeszítések ellenére, de tényleg ezek nagyon komoly erőfeszítések voltak, és még egyszer köszönet ezért. Tehát az, ezen erőfeszítések ellenére tehát úgy gondolom, nem lehetünk teljes mértékben elégedettek. Sok más fejezetben, hármasban, négyesben sikerült emelést elérni, de valójában igazi vita nem volt ezekről a költségvetési fejezetekről nem beszéltük meg, hogy az Európai Parlament miért kért emelést. Tehát amit megszereztünk, azok még mindig nagyon messze vannak azoktól a elképzelésektől, amelyek, amelyeket az Európai Parlament korábban itt házon belül megtárgyalt. Nem sikerült elmagyarázni a tanácsnak, a tanács képviselőinek, hogy mit miért teszünk nem szeretném senkinek az idejét rabolni, úgyhogy lassan a végére érek. Még néhány módszertani kérdés, elnök úr. Két dolog. Az első az, nem, valójában három dologról szeretnék beszélni. Tehát én úgy véltem, hogy a tanács viselkedése nem volt túlságosan pozitív három dolog miatt. Egy, az egy b fejezet, fiatalok ifjúsági garancia. keresem a jó szót, ami nem túl erős. Megpróbálták egy kicsit eh, kozmetikázni a vitát úgy, hogy eh, nem teljesen eh, akkurátus adatokat mutattak nekünk. Én azt gondolom, hogy mindig az igazságra kell törekedni. A második dolog, ami miatt sajnálatosnak tartom a tanács viselkedését, négyes fejezet, nem tartották tiszteletben a megállapodást, politikai akaratról szóló megállapodást, a humanitárius kérdések, itt 50 vagy akár 100%-os növekedést kértünk egyes soroknál, az UNRA, urára gondolok, eh, ahol egy milliós növekedés sikerült elérni, de szerintem az 50%-os minimum emelési szintet nem sikerült megtartani. Még egy dolog, amit kiemelnék, volt egy gentleman's agreement, egy nagyon-nagyon régi gentleman's agreement az egyéb intézményekre vonatkozóan. Ezt nem tartották tiszteletben. Mondom, sikerült bizonyos dolgokat elérni, persze, de nem hiszem, hogy ez a költségvetés túl közel állna ahhoz, amit szerettünk volna korábban elérni. És nem csak mi, hanem összességében vagy általánosságában az európai politikusok. Köszönet az elnöknek, köszönet a jelentéstevőknek. Tudom, hogy fizikai szempontból is ez egy nagyon komoly erőfeszítés volt. Köszönöm a munkájukat. Köszönöm szépen. Van egy dolog, ami eh, lehet, hogy eh, mindenkit kielégít. Ez az, hogy a félidős felülvizsgálatról eh, döntés született, annak el, anélkül, hogy az éves felülvizsgálatot vizsgálatnak elébe mennénk. Ez mindenképpen nagyon bátorító az általános jelentéstevőnek, 2019-es általános jelentéstevőnek is. Most Kornel úri a szó. Igen, röviden. Igen, igen, elnézést, elnök úr. Azt szeretném még mondani, hogy ez volt az egyik olyan pont, amelyet természetesen említeni akartam, nem, de gyorsan akartam haladni, úgyhogy ezért ez nem ment. Kölner úr, köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a három jelentéstevőnek, Siegfried Muresának, Ashworth úrnak és Jens Kajernek és köszönetet tartozunk önnek, elnök úr, nem csak önnek, hanem mindenkinek, gratulálunk el mert azt gondolom, hogy ez lehet, lehetett maximum kihozni az egészből, a valósággal is szembe kell nézni, és akkor most értékelném az eddigieket. Én nem annyira azt látom, hogy a tanács és a parlament egymásnak ellent mondana, vagy egymással szemben állna. Ez logikus is valahol tulajdonképpen. Mi itt a parlament nagyon sok ötlettel állunk elő, hogy mi mindent lehetne csinálni a pénzzel, és a tagállamoknak kell ezt finanszírozni. Hát máshogy nem is lehet a logika, mint hogy ott máshogy gondolkodnak, mint itt a parlamentben. parlamentben. Ez egy alapvető, kiinduló állapot, amit nem szabad elfelejteni. És nagyon sok dologgal egyetértek, nyilván elég jó eredményekre is jutottunk, azonban a teljes képet tekintve azért elégedetlen vagyok, mert meg itt nem sikerült más irányba indítani el ezt a költségvetést. És ez már el is hangzott, ami a nagy politikai dobásokat illeti, ezeket nem igazán lehet felismerni, ha csak a kivételektől el nem tekintünk az ifjúsági munkanélküliséggel szemben fel kell lépni, ez világos, ez mindenki ezt várja tőlünk, és hogyha jó projektek vannak, erre pénzt kell áldozni, ez egyértelmű. De tulajdonképpen ez is tulom, tulom, a, a, a, csak a e, szimptomák kezelése, és nem az okok kezelése. Fel kell tenni a kérdést, hogy miért és hol magas a ifjúsági munkanélküliség, az okokat feltárni, és mit lehet tenni az okokért, ezt kell megnézni. Hogyha az okokat e, tudnánk leküzdeni, akkor az sokkal jobb lenne, mint ez a e, költségvetés, amiben ide-oda e, tologatjuk a pénzeket, a nagy dobások kimaradnak és a lényegi ö, költségvetési sorok ö, ugyanúgy maradnak, mint ahogy évekkel ezelőtt voltak, és ez tulajdonképpen csak átcsoportosítás. Ez nem felel meg az idő szellemének, új utakat kellene választani, választani, ez lenne a mi feladatunk, és nekem az az érzésem, hogy ebben nem igazán voltunk sikeresek. Úgyhogy nagyon sok feladat merül még fel, és ma megint csak egy újabb vita eszmecsere vár ránk, hogyha például azt mondjuk a védelem területén közös közbeszerzést akarunk elérni, akkor megint csak jobb irány, rossz irányból közelítjük meg a dolgot, beszélhetünk erről, de még nem tudjuk, hogy egy ilyen közös védelem hogy nézzen ki. Ez szerintem nagyon veszélyes, most már nagy pénzeket eh, ide irányítani, amelyek ráadásul nincs az tagállamok részéről ellenfinanszírozás, hanem ugyanúgy, mint a migrációs politikában egy világos eh, álláspontra lenne, iránymutatásra lenne szükség. Mit akarunk? És ha tudjuk, mit akarunk, akkor tudjuk eh, megnézni, hogy milyen eszközökkel és költségvetéssel tudjuk ezt elérni. Úgyhogy én szerintem ezt ezzel a költségvetéssel nem fogjuk tudni megvalósítani. Köszönöm szépen, köszönöm Körmel úr, Tara úr. Tara úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Három megjegyzésem lenne. Nem akarom megismételni a gratulációkat, a dicséretet, egyébként, amit megérdemel a csapat. Először került arra sor, hogy az észt média nagy, fontos eseményként tudósított az európai költségvetés eléréséről, mint egy nagyon fontos esemény, tehát ez biztos egy nagy vívmány. A másik dolog, sajnos nem tudtam részt venni a tárgyalásokon, de ez lehet, hogy önöknek jó, mert amikor én ott vagyok, akkor nem olyan könnyű kompromisszumra jutni. Harmadszor pedig egy kicsit aggaszt ez a hamarosan ránk váró szavazás Brüsszelben. Ne felejtsék el, hogy lehet, hogy egy bírósági ügy is fölmerülhet ebből. Lehet, hogy Strasbourgban kell szavaznunk kerüljük el a bírósági költségeket, és hogyha máshogy nem megy, akkor szavazzunk ott. Jó, köszönöm szépen, Tára úr. Teljes mértékben ö, értjük, mire gondol Krisztoforú képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. nem kétséges, hogy nagy sikert értünk el a költségvetés si kompromisszummal. Siegfried Muresának köszönhetjük ezt nagy részt, a bizottságnak és a kollégáknak, akik részt vettek ebben a sikersztoriban, mert most már tényleg nagy sikernek számít az, hogy a Horizont 2020-ra, a Kozméra, a fiatal gazdákra, a fiatal munkanélküliekre, a kutatásra, fejlesztésre, növekedésre szóló programokat növelni tudjuk. Ez egy új dimenzió az európai költségvetésben, ez azt mutatja, hogy ez a költségvetés érzékenyen tekint a polgárok a társadalom problémáira. Ez egy hatalmas siker, az is, hogy a törökországi alapokat csökkentettük, a 105 millióról beszélek. Én továbbra is azt gondolom, hogy azok az országok, amelyek folyamatosan megsértik az Európai Uniós értékeket, elveket, megsértik az Európai Unió intézményeit, ezek az országok nem szabad, hogy támogatást kapjanak, nem szabad, hogy bármennyi támogatást is kapjanak. Nem csak Törökországról van szó, bármely más országot is említhetnénk, amely így lép fel. Természetesen Itt török, Görögországról, Ciprusról, Ciprusról is beszélhetünk. Egy olyan ország, amely az európai jogot megsérti, és a nemzetközi jogot, tehát ezt nem szabad finanszírozni. Azt gondolom, hogyha az európai uniós polgárokat megkérdeznénk, hogy Törökország kapjon-e támogatást, nemet mondanának erre. Ők nem fogadnák el ezt, az alap, ezt a támogatást. Én emellett azt gondolom, hogy nagyon fontos, és köszönettel tartozom a bizottságnak, és Siegfriednek, a jelentéstevőnek, mert az Európai Uniónak és a parlamentnek sikerült megint csak megegyezni, és azokra figyelni, akik, azoknak a hangját meghallani, akiket sokan elnyomnak. Egy humanitárius segítségnyújtásra van szükség Cipruson, de Törökország ezt gyakran megakad, még mindig megakadályozza. Van számos ember, akihez nem jutunk el. Úgyhogy ebben az szempontból a Költségvetési Bizottság sikeréről beszélhetünk. Küldtünk egy üzenetet azzal kapcsolatban, hogy a parlament és a bizottság fontos szerepet játszanak az Európai Unió jövőjét illetően. Az Európai Uniónak annyira sok nehézségen kellett keresztül mennie. Ezt köszönöm, hogy meghallgattak bennünket és válaszoltak a kérésünkre. Tomá asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm önnek és a csapatnak, a jelentéstevőnek, akinek a munkáját nagyra értékelem, mint ahogy a kollégáim is, és a kitartását. Hiszen hosszú hónapokig tartott a munka, a 2018-as költségvetéssel kapcsolatban. Mindazonáltal, ha megengedik, mivel Fernández úr az elvárásokról beszél, és ez valóban nagyon fontos, milyen eh, szintre helyezzük a költségvetési eh, elvárásokat. Kömmel úr eh, elment, ez az elvárási szint nem csak attól függ, hogy milyen kiadások valósulnak meg, hanem attól is, hogy a tanács milyen új politikákkal ruház fel, vagy kompetenciákkal ruház fel bennünket. Ami ezt az elvárási szintet illeti, meg kell állapítanunk, hogy nem mindenkinek ugyanaz az elvárási szintje. Itt a Költségvetési Bizottságban ezt tiszteletben kell tartani mindenki részéről. Mindazonáltal ettől még a Költségvetési Bizottságnak sem a jó hangulatát, sem a e, jó munka e, fegyelmét nem e, szabad elbagatelizálni, ez nagyon fontos. Politikai és szimbolikus és számszerű győzelemről is beszélhetünk. bizonyos költségvetési sorokban, mások azonban nem ilyen sikerrel jöhettek ki a költségvetési tárgyalásokból. Az előző eh, tárgyalásokban felmerült akadályokat sikerült megoldani, megszüntetni, eh, de hogyha az előző tárgyalásokban nem követtünk volna eh, el hibákat, akkor most még ennél is messzebb jutottunk volna a jelenlegi tárgyalásokban, most tulajdonképpen csak próbáljuk behozni az elmaradásokat. Az én véleményem szerint a politikai sikerek mellett, ami egyébként mindenképpen lenyűgöző, tárgyalási sikerekről beszélek. A többit tekintve azért eléggé fel vagyok háborodva, ami az egyeztető eljárást illeti, a tanács részéről egy súlyos költségvetési őszintétlenség valósul meg, amit nem tudok tolerálni. tárgyalások olyan marzsal indultak, ami nem elfogadható. Mindenki tudta, hogy nem a marzsokról vitatkoztunk, hanem alapi érdemi kérdésekről, Törökországnak nyújtott segítségnyújtásról, amiről a tanács nem akart, ezt nem akarta frontvonalba helyezni ezt a témát. a jövőbeni tárgyalások, amik várnak ránk, a 2018-as novemberi tárgyalások, ami a 2019-es költségvetést érinti, na, én ezt egyáltalán nem várom. Én nem voltam jelentéstevő, sokkal kevesebbet dolgoztam, mint a jelentéstevő. Nekem az a benyomásom, hogy az utolsó pillanatban kapjuk meg az információt, aztán a tanácsba hívnak bennünket, ránk zárják az ajtót egész éjszaka, és addig ott kell ülnünk, amíg meg nem egyezünk. Tulajdonképpen szinte ki is éheztetnek bennünket. Egész éjszaka három kis szendvicssel zártak be bennünket. Oui, allez! Bon, mais moi je l'ai vécu par... Ez, ez számomra ez számomra olyan volt, mint egy zaklatás, mondja az elnök is. Igen, elnök úr, igaza van, mint hogyha túlszulejtettek volna. volna. igen, Gájer úr pedig túlszulejtette a hatos költségvetési módosítást. Na jó, hát egy költségvetést módos, túlszul más, mint egy személy túlszulejteni. Én a jövőben nem tudom, hogy ezt, ezt, ezt nem lehet tolerálni a parlamentet teljesen megalázták. Én így éreztem ezt, így éreztem számomra. Ez egy megalázó helyzet volt. A kollégák, a többiek mondták már, hogy a tanács megközelítése, hát a szegény miniszterek, meg a szegény tisztviselők, miközben az összes miniszter, az Európai Uniós miniszter Göteborgban parádézik, a szociális pillérrel díszítgetik magukat, ennek semmilyen jogi és semmilyen költségvetési alapja nincsen. De a miniszterek ott körbetáncoltatják magukat és ünnepelnek, de itt, ahol a komoly dolgok folynak, költségvetési tárgyalások, nincs egy miniszter, és mindenki boldog. Hát én nem vagyok boldog. Hát mondjam el még egyszer, úgy érzem, hogy a mandátumomat nem tartották tiszteletben, nem tartják tiszteletben az ezen keresztül a parlamenti a parlamenti mandátumom megcsúfolásán keresztül a polgárokat is megcsúfolják. Nekem ez a véleményem, és ezt kénytelen voltam elmondanom, elnök. Hát köszönjük szépen ezeket az árnyalatokat, amiket most itt Izabel megosztott velünk, az, hogy hogyan érze, érezte magát a tárgyalások során. Rübi úr az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. A tárgyalásokkal én elégedett vagyok, mert uh, úgy alakultak, ahogy mi akartuk Direkt jó, hogy nem volt ott minden miniszter, mert akkor bonyolultabbak lettek volna a tárgyalások. Ez a miniszterek számára egy túl kicsi ö, költségvetés, ez tény, hogy ilyen értelemben esetleg megalázó, de a következő éves programok szempontjából, a Lisszaboni szerződés érvényesülése szempontjából a 24-ekkel szemben elértük azt, hogy az Európai Unió, amely az össz GDP 1%-ából gazdálkodik, még egyes tagállamoknak sokkal nagyobb az egész eurós költségvetésnél is a költségvetése. Ezt szerintem ki lehet bírni, hogy délő 10 hajnali 4-ig tárgyalunk. Ez kis pénz az övékhez képest, de mi elértük, amit akartunk. Úgyhogy az MFF kapcsán pedig az 1,24%-hoz ragaszkodnunk kell. A Horizont 2020-as program kapcsán a tanács viszonylag rugalmasnak bizonyult, ez persze főleg Öttinger biztosnak köszönhető, 110 millió eurót értünk el. A súlypontokat szerintem jól helyeztük el a jelentés már is, amit a sajtó erről lehozott pozitív, illetve hát nem, nem nagyon tudósított erről a sajtó, ez jó jel, mert mindig csak a botrányokról tudósít, amikor jó dolgok születnek, akkor annak nincs sajtó visszhangja, de hát ettől jó a dolog. Köszönöm azt is, hogy a parlament épület felújítási 5 millióját sikerült kivennünk a közösből, és a Gentleman's Agreement a tanácssal pedig, meg a bizottsággal végül is érvényesült. Ezek eredmények, jó fejlemények, jó, toleránsnak kell lenni a tanácssal, meg a bizottsággal, és végül is a tiszteletet megadtuk egymásnak. Szerintem ez egy jó eredmény, valódi kompromisszum. Örülök annak, hogy is, hogy nem kellett keddig tárgyalnunk, ez is előfordulhatott volna így, így még költségvetési megtakarítás is történt, hiszen a parlamentnek nem kellett itt szendvicsre meghívni a másik két intézményt, és a háromoldalú egyeztetése kapcsán pedig úgy gondolom, hogy meg kéne a jövőben szerintem a parlamentben kéne őket tartani, mert a protokoll szabályok itt nálunk hát kedvezőbbek, ha úgy tetszik. Ha nem lehetséges egyszer a bizottságnál, egyszer a tanácsnál, egyszer nálunk tartani az ülést, úgysem érvényesül ez az egyensúly, akkor legyen minden a jövőben a parlamentnál. Nél. Köszönöm elnök úr, önnek pedig kifejezetten, hogy kiharcolta ezt a pozitív eredményt, lehetett volna esetleg még jobb eredményt elérni, de ez szerintem kielégítő. Köszönöm szépen. Nos, akkor, akkor azt kérem most, hogy az előadónk vonja le konklúziókat. Elnök úr, nincs már több hozzáfűzni valóm, jobb, jó a költségvetés, 105 milliót szereztünk az egyára, 85-öt a 4-es fejezetre, az ügynökségekre azt, amit akartuk. Lehet, hogy nem volt elég szendvics, de sok pénzt szereztünk, és lehet, hogy jövőre majd jobban sikerül még a szendvics ellátás is. Nincs hozzá fűzni valóm. Önnek sem, Jensen? Akkor köszönöm szépen a kollégáknak. És akkor azt hiszem, hogy eljött az ideje annak, hogy Strasbourgról beszéljünk. A következő tíz nap során ugye elő kell készítenünk a plenáris szavazásokat. A jelentéseket benyújtottuk a megfelelő helyeken, és a szombat délelőtti tárgyalások és az ide tartozó vonat dokumentumokat november 29-én Brüsszelben fogjuk megtárgyalni, és november 30-án lesz a szavazás. Ma délután még négy szöveget fogunk megtárgyalni az egyeztetések kapcsán, és ezeknek az eredményét is benyújtjuk a plenárisra. A flexibilitási mobilizáció ez utolsó pillanatban jött, a szolidaritási alapmobilizációja és a hatos költségvetési módosítása 2017-es költségvetéssel kapcsolatban lesz még a témánk. Európát akkor most úgy néz ki, hogy beindítjuk költségvetési szempontból, most pedig úr a beruházási bank témában, vagy asszony fog nekünk a beruházási témában beszélni. Köszönöm szépen. Hát igen, a mozgalom szóval sokat lehet viccelődni. Azt hiszem, hogy ezt minden gondolom, nagyon egyszer, minden nyelvre nagyon egyszerű lefordítani. Jó, próbálom rövidre fogni, mert eh, elég hosszasan időztünk az előző vitánál, és eh, szerintem hosszú vitára nincs szükség ezen eh, jelentéssel kapcsolatban, mert korábban, amikor ezt a jelentést először bemutattam, akkor elég hosszú volt a vita, de néhány módosítóról azért hadd beszéljek. 121 módosító érkezett, ebből nagyon sok egybevág, tehát gyakorlatilag megfelelnek az általam készített jelentés tervezett szellemének. Mondom, kiegészítik egymást ezek a módosítók, nem lesz nehéz megállapodásra jutni. És szerintem, mondom, a frakciók álláspontja alapvetően egybevág. És a legtöbb módosítóról pozitívan vélekedek. Vannak olyan módosítók is, amelyek egy kicsit elvennék az élét ennek a jelentésnek. Én arra törekedtem, hogy kiegyensúlyozott jelentés szülessen. Egyrészt a beruházási bank munkáját kell elismerni, az ellenőrzési, az átláthatósági kérdéseket is szerettem volna kiemelni, de szerintem nem csak ez a feladatunk, hanem mindenképpen azt is meg kell, próbálni, meg, azt is meg kell próbálni elérni, hogy javítsák munkájukat, a tevékenységüket, hiszen alapvetően egy referencia intézményről van szó, ellenőrzési, accountability és átláthatósági kérdésekben. Egyrészt tehát szerettem volna gratulálni, mint egy az EBB-nek, másrészt pedig szerettem volna őket arra kérni, hogy azért próbáljanak meg még javulni, tökéletesedni. Két kompromisszumos módosító lesz majd szerintem csak, mert eh, említettem, a legtöbb eh, módosító gyakorlatilag ugyanarról szól, a 8-as bekezdésben és a 11-es bekezdésben foglaltakra vonatkozóan elég sok módosítás született, itt szerintem kell lenni fog majd egy-egy kompromisszum most módosító, különösen a 11-esnél. Az FC2 esetében nem sikerült eh, megegyezni, úgyhogy eh, ezen ezen bekezdést egy kicsit jobban meg kell majd vizsgálni. Nézzük az egyéb észrevételeimet. Bizonyos frakciók szerettek volna külön utalni az EBB egyes projektjeire, ahol hát, hogy finoman fogalmazzak, kételyek merültek fel. Én nem mondom kétségbe, hogy ez így volt, de szerintem nem kell itt most minden ügyet megneveznünk, minden egyes projektet kiemelni. Ez egy általános jellegű jelentés, amely alapvetően fel akarja mérni, értékelni szeretné az EBB tevékenységét, illetve arról is szól, hogy a beruházási bank a jövőben milyen szerepet fog majd vállalni. Hogy mindenki egy számára problematikus projektet ide becsempészen a jelentésbe, ez nem feltétlenül jó, és mondom, ez egy a jövőről szóló jelentés is, és mindegy ellenőrizzük az EBB működését, de alapvetően a az ellenőrzési feladat az nem a miénk, hanem az Költségvetési Ellenőrző Bizottságé. Van két olyan javaslat, ahol úgy látom, nem igazán van még támogatottságom. A pricing, illetve a garancia kérdése merült itt fel. Tudom, hogy az FC2-vel kapcsolatban már beszéltünk erről, akkor nagyon nagy egyeztetés és vita volt a tanácssal, a bizottsággal, és hát a beruházási bankkal is. Szerintem ezek fontos dolgok, úgyhogy próbálom meggyőzni a többi frakciót arról, hogy ezeket a bekezdéseket támogassák a garancia a finanszírozásra, illetve a pricing, szeretném azt kérni, hogy itt sok mindent el lehet érni, bizonyos ágazatokat, vállalatokat lehet ezzel nagyon erőteljesen támogatni, vagy akár egész tagállamokat is, Spanyolországra, Portugáliára, Franciaország, vagy Romániára gondolok. Kérjük azt az EBB-től, hogy kicsit jobban alkalmazza ezt az eszközt annak érdekében, hogy még több beruházást vonzon olyan, ágaz, olyan tagállamokban is, ahol ez nehéz. Ami pedig az árat illeti a pricingot, ezt is lehet úgy használni, hogy a hozzáadott értéket elismerjük. Nem is tudom, hogy magyarázzam el. Tehát vannak olyan projektek, amelyek nem csak banki szempontból érdekesek, és érdemesek a finanszírozásra, hanem szociális szempontból is. Sőt, jó lenne, hogyha ezt valamilyen módon előnyben részesítenék, hogy jobb, jobb követ, jobb körülményeket teremtenek ezeknek a projekteknek, tehát ezek kiválósági projektek, ezeket valahogyan ki kéne emelni próbálom, mondom, a többi frakciót erről meggyőződni, hogy ez így, így legyen, de számomra ez két fontos téma. Egyelőre itt eltér a véleményünk, de nyitva vagyok, nyitott vagyok bármilyen eszmecserére ezzel kapcsolatban. Még egy dolog, az EBB külső mandátumával kapcsolatban, ugye? Tárgyalásokat folytatunk, és eh, nem sokára következik a második forduló, holnap pedig a háromoldal egyeztetés, és egészen a választások előtt, egészen a szavazások, eh, szavazás előttig tart majd ez a fajta egyeztetés, és ugye arról van szó, hogy el tudjuk érni az EBB esetében a külső mandátumot. Köszönöm szépen. Világos volt a beszámoló a beruházási bankról. Most megadom az szót az árnyék előadóknak, köztük elsőként Ali úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! Szeretném hangsúlyozni, hogy a jelentés nagyon minőségi, szépen lefedi a beruházási bank valamennyi tevékenységét, és benne van minden, amiben megállapodtunk. A bank egyik fő szerepe, hogy a növekedés teremtést szolgálja, de a jelenlegi politikai kihívások az EU-n belül és kívül kapcsán beszélnünk kell azokról a szociotársadalmi kihívásokról is, amelyekre még föl lehetne használni. Ugye a középtávú hitelezés kapcsán nem lehet nem beszélni a 2017-es, 19-es operatív tervről, amely januárban került elfogadásra, amely új irányokat jelöl ki, és összefoglalja a bankcsoport következő három éves tevékenységét. A bank most készül fel a következő operatív időszakra, 2018-20 közötti időszakra. Ami a compliance illeti, az ideiglenes megközelítésen belül adóérzékeny intézkedésekről van szó a szövegben. Ezt az interi megközelítést 2017. júniusában fogadták el. El kell mondani továbbá, hogy a whistleblowing kapcsán az EIB előre lépett, és egyszerűsített benchmarking eljárást javasol arra, hogyha valaki új adatokkal kíván fellépni, ami a, az EIB csoport pénzügyi tevékenységét illeti, és az Európai Bizottsággal való kapcsolatát. Ezek csak a pénzügyi eszközök kapcsán ugye releváns kérdések, ezért nem szabad összekeverni a többi kompetenciára vonatkozó és az ide vonatkozó egyéb kompetenciákat. Más megjegyzésem nincsen, köszönöm. Köszönjük szépen. Most Hozi Manuel Fernándeznek adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Murasán úr nevében beszélek, aki nem tudott ma eljönni, más elfoglaltsága van. Tehát Murasán úr mondja, köszönöm a jelentést, a kiváló munkát, zárójelben mondom, a kiválóság ugye az ambíciók függvényében is mérhető. Toma asszony nagyszerű jelentést írt, de, de, de, most folytatom a zárójelen belüli szöveget, illetve bezárom a záróért és folytatom Murasan úr nevében. Tehát Támogatom a jelentést. Van néhány téma benne, amelyet jobban ki kéne domborítani, és azért nyújtottam be módosítókat, például az 52-est, amelyben ugye az van leírva, hogy a bizottság valamennyi tagállam vonatkozásában kapja meg a meg szükséges eszközöket, szakértelmet a beruházási banki projektek kapcsán. A beruházási bank, bank pedig erősítse meg a technikai segítségnyújtását annak érdekében, hogy az országok közötti földrajzi különbségek enyhüljenek, vagy meg is szűnjenek. Ez a 14-es módosító tartalma a 121-es módosítóban az együttműködés szerepel, hogy a beruházási bank hogyan működik együtt a National Promotional Bankekkel. Ezt az együttműködést meg kell erősíteni, meg kell találni a szinergiákat a strukturális alapok és egyéb eszközök, pénzügyi eszközök között. A 27-es módosító több koherenciát kér a beruházási bank fellépési eszközei között, hogy a célok jobban elérhetőek legyenek. Támogatjuk az iCredit rendszerét, illetve a három A minősítés kapcsán elmondott prioritásokat, ugyanakkor finanszírozni kell a kockázatos projekteket is a jövőben is meg kell növelni a, az élem plafonját, és a szomszéd országoknak, amelyek demokratikus válságban vannak és reformokra szorulnának, több támogatást kell nyújtani. Ne felejtsük el a KKV-kat sem, amelyek nagyon fontosak gazdaságunk szempontjából. Ennyit kívánt elmondani Murasen úr. Szabi úr? Presidente, molto... Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, csak nagyon röviden. A jelentéstevő asszony már beszélt a kompromisszumos módosítókról, nagyon kevés ilyen lesz, főleg azért, mert egybevágnak a módosítók, amiket beterjesztettek. Én két fontos dologról szeretnék beszélni. Az első, ről már beszéltünk a költségvetéssel kapcsolatban, 2018-as költségvetéssel kapcsolatban, ez Törökország. Nem csak előcsatlakozási alapokat kap Törökország, hanem ez egy olyan ország, amely rendkívül sok hitelt kap az EBB-től, sőt az Európai Unión kívüli országok közül Törökország kapja a, a legtöbb a legtöbb hitelt, sőt, egyes Európai Uniós tagállamokat, egy, néhány Európai Uniós tagállamot is megelőz ebben. De beszéltünk a költségvetéssel kapcsolatban arról, hogy le, lehetnek technikai akadályai annak, hogy bizonyos dolgokat végrehajtsunk a költségvetés módosításában, de amikor megvan a politikai akarat, akkor igenis fel lehet lépni. lépni. Tehát szerintem nyomást kell gyakorolni az EBB-re és táplálkozhatunk abból, amit a költségvetési tárgyalás során tapasztaltunk. Nem csak gazdasági kritériumokat, hanem az emberi jogokra vonatkozó garanciákat is számon kell kérni ahhoz, hogy megadjuk ezeket a hiteleket. Tehát szerintem ezt a fajta politikát kell alkalmazni az ilyen országok esetében. Aztán adatokhoz való hozzájutás. Az EBB az egyik leghatalmasabb gazdasági finanszírozási eszköz az Európai Unió eszköztárában. Ez a legnagyobb ilyen típusú intézménye az egész világon, és a gazdasági növekedésre hihetetlenül nagy hatással van bizonyos EU-s országokban. A bizottságnak és a számvevőszégnek éppen ezért a lehető legrészletesebben kell hoz, megismerniem az EBB adatait. A múltban ez nem mindig volt így. Az legutóbbi számvevőszéki jelentés az EFSZ-ről, részben erről is szól, sajnálkozva, sajnálatát fejezi ki az számvevőszék, hogy nem fér hozzá megfelelő az adatokhoz. Tehát jó lenne, hogyha főleg az érzékeny projektek esetében tudna plusz statisztikát mutatni nekünk, vagy adatokat mutatni nekünk az EBB, és így már a jelentéseink is sokkal jobb minőségűek lesznek, ezáltal jobban megértjük, hogy milyen tevékenységet folytat az EBB, és szeretnénk tudni, hogy pontosan hogyan használja fel ezeket a hiteleket az EBB, és ezáltal azt gondolom, hogy nagyobb objektivitásra is, nagyobb objektivitást is elérünk. Köszönöm. Köszönöm. Maletics asszony következik. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, kitűnő a jelentés, de az árnyék jelentéstevőknek is megköszönöm a munkájukat. Én a Regi véleményének vagyok az előadója. Egy kicsit meglepet minket valami, ugyanis konkrét információt nem találtam, legalábbis én, az EBB kohéziós politika ra vonatkozó tevékenységéről. Ha megnézzük az alapszerződést a 308-as cikkben, az szerepel, hogy az EBB-nek feladata az, egy, az egységes piac támogatása, illetve a lemaradóban lévő vagy nehéz, rosszabbul teljesítő régiók támogatása, a kohéziós politika is kimondja, hogy az EVB feladata az, hogy a régió közötti különbségek eltüntetésében, csökkentésében kell élen járnia az EVB-nek. Most erre lebontott adatokat én az EVB-ről nem találtam. Hogyha megvizsgáljuk az EBB tevékenységeiről szóló adatokat, akkor világos, hogy tagállami szinten milyen projektjeik vannak, hogy a, társ, a tagállami társfinanszírozásra vonatkozó nagyon komoly hiteleik vannak. Úgyhogy ha ez lehetséges, akkor szerintem azt is meg lehet tenni, hogy a kohéziós politika-val kapcsolatos tevékenységeket külön kiemeljük, hogy szenteljük ennek is egy fejezetet. Egy másik érdekes dolgot is tapasztaltam, hogyha megnézzük, hogy mely országokat támogatnak hitellel, támogatják hitellel, a, támogatja hitellel az EBB, akkor öt tagállam kapja a hitelek több mint 50%-át. Ez azt jelenti, hogy öt nagy és gazdag tagállam kapja a hitelek 50%-át, ami egyáltalán nem felel meg sem a szerződésben foglaltaknak, sem pedig sem hát pedig az alapító ö, okiratnak. Nos, ö, az, e- a, az energia, a, a vízgazdálkodás, illetve a közlekedés a legfontosabb témák, tehát nagyon nagy része a hiteleknek e- ezen prioritásokra koncentrál, ez jó, de azt gondolom, hogy az innovációt, a fejlesztést, a körforgásos gazdaságot is kéne támogatni, ezen új dolgokat ezen új dolgok mindenképpen érdemesek arra, hogy támogassák őket, hiszen ezek a gazdaságok növekedését segítik az összes tagállamban, illetve a tudomány és a reál gazdaság kapcsolódását is azt gondolom, hogy jobban kéne támogatni. Ezt szerette volna kihangsúlyozni. Jó lenne, hogyha a jövőben a jelentés erről is szólnak. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen aki hozzá akart szólni, az megtehette. Most az Európai Beruházási Bank főtitkár helyettese, Szantoni asszony fog hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy hozzá szólhattunk az EIB 2016-os tevékenységéről szóló eszmecserében. Nagyon örülök a dicséretnek, amit kapott a beruházási bank a tevékenységét tekintve. Itt egy dolgot hadd mondjak el, Európai Uniós finanszírozást tekintve, eh, hadd hangsúlyozzam a beruházási eh, eh, oldalt. Mi beruházást támogatjuk, az EIB által támogatott beruházást most elemeztük a makrogazdasági modell keretében az Európai Bizottsággal a közös kutatási központtal, és ezeket a kiváló eredményeket jövő héten bemutatjuk a parlamentben, és ez annyira fontos az EIB számára, és a gazdasági kutatási eredmények tehát rendkívül fontosak, és ez az Európai Unió finanszírozásának a beruházási ága. Ami az átláthatóságot illeti, az EIB mindent megtett annak érdekében, hogy növelje az átláthatóságot, a tájékoztatást, amit a projektekről nyújtunk, és ezt folytatjuk nem csak az EFSZ-vel kapcsolatos projektekben, hanem minden projektben, Mielőtt egy projektet jóvá hagyunk, a projekttel kapcsolatos információ rendelkezésre áll a weboldalon. Emellett az igazgatóság üléseinek jegyzőkönyveit és, jelentéseit is közzétesszük. Ez egy nagyon nyitott atmoszférájú ülések szoktak lenni, és az érdekelt felek bármilyen információt kérhetnek tőlünk. Ami a kohéziót illeti, a a kohéziós célokra az összes kiadás ki 27%-a megy, vannak különböző célok, innováció, környezetvédelem, infrastruktúra és KKV-k, és ez van egy horizontális politikai cél, a klímaakció, és ezen politikai célok között meg kell találni az, a harmóniát. Hogyha rátérhetnék a közérdekű bejelentőkre, ez az erről szóló politika, vagy policy előkészületben van, ezt felül kell vizsgálni hamarosan. Aztán a nemzeti támogató intézetekkel való együttműködés, ez nagyon fontos számunkra. Az együttműködési modelljeinket megerősítettük, főleg az ESZI garancia támogatásának köszönhetően. Nagyon sok támogatási modell van, és pontosan tegnap tartottunk egy konferenciát együtt az Európai Bizottsággal, e, és ebben a nemzeti e, támogatási intézetekkel folytattunk e, párbeszédet arról, hogy mi történt eddig, és milyen milyen tanulságokat lehet ebből levonni. Ez nagyon fontos, és az is nagyon fontos, hogy a szabályozási keret ezt lehetővé teszi. Így az ESIF és az FC alap kombinációja egy nagyon fontos aspektus annak érdekében, hogy egy jobb, koherensebb együttműködés valósuljon meg a különböző intézetek között. Aztán, ha rátérhetnék az, el, az ellentételezésre, Nyilván tudják, hogy piaci alapú termékeket nyújtunk, és a kockázat elemzésnek ből merül, vagy ez meghatározza ezeknek az árát. Tehát meg kell találnunk annak a lehetőségét, hogy hogy ne az árazás legyen a mindent eldöntő ötlet, de vannak más tényezők, vannak más tényezők is, a kapacitásépítés például, amit a cégeknek vagy a pénzügyi közvetítőknek nyújtunk, és egy fontos tényező. Tehát vannak más projekt, más tényezők is, amelyek kiválóvá tehetnek egy projektet, nem csak az ár. Persze nem akarjuk, hogy torzuljon a piac. on the NCJ policy and taxation. Um, ami az NCJ policy illeti, és a eh, adót, eh, teljes mértékben betartjuk az Európai Uniós jogszabályokat és iránymutatásokat, és emellett várjuk eh, a decemberi értékelést, és emellett az NCJ eh, policinket és ehhez hozzá kell igazítani eh, a decemberi eredmények fényében. Köszönöm szépen, ennyit akartam elmondani eh, egyelőre. Még egyszer hadd ismételjem meg, elnök úr, Köszönjük szépen, hogy részt vehetünk az ülésen, és hogy ebből tanulhatunk, rengeteget tanulunk, ezekből nagyon sok mindent magunkkal viszünk, nagyon fontosnak tartjuk ezt a párbeszédet, és ezt szeretnénk folytatni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönjük szépen, hogy itt vannak, és hogy tájékoztatnak bennünket, és ahogy a kollégák is mondták már, nagyon fontos szerepet játszik a beruházási bank. Köszönöm Szent eh, Tani asszonynak. Eh, Eder, szeretné -e kiegészíteni ezt? Muy rápido. Igen, igen. Csak gyorsan, mert a legtöbb észrevétel egybevág, mint a liberálisok és a és a, a, a néppártiak is bejelentett, és elmondták, gyakorlatilag egybevágnak tényleg a módosítók, úgyhogy nagyon sok mindent bele tudok venni a jelentésbe. Törökországról is volt szó, nos, itt van mögöttem a kolléga, nagyon jó. Tehát Törökországgal kapcsolatban, ugye az EBB-nek van egy külső mandátuma, és a bizottság, az EBB és a tanács ugyanúgy gondoljuk, hogy a EBB-nek Törökországban betöltött szerepét csökkenteni kell, és ehhez de hát ehhez lépéseket kell tenni, és a felszabaduló pénzt így, így szét lehetne osztani az egyéb prioritást élvező területek között. Ehhez elvileg nem kell külön tárgyalni a tanácssal, de jó lenne tehát, hogyha az Európai Unió számára fontos projektek kapnának prioritást a törökországi projektek között helyett. Aztán a tegnapi a tegnap elért eredmény óta nem volt igazán időm arra, hogy felkészüljek, de természetesen feljegyeztem a regionális politikára vonatkozó észrevételeket. és hát nagyon fontos az, hogy rögzítsük azt, hogy az Európai Parlamentnek milyen aggályai, félelmei vannak, aztán átláthatóság és az információhoz való hozzájutás, ahogy azt az elején elmondtam, hadd mondjam el, hogy az EBB egy nagyon komoly erőfeszítést tett ebben a ezen a területen, de szerintem folytatnunk kell a munkát, és követelnünk kell, hogy az EBB mást is tegyen ez ügyben a parlament számára néha nagyon nehéz bizonyos típusú információhoz hozzájutni, úgyhogy ö, ö, sokszor konkrétan közvetlenül meg kell keresni a bankot, és meg kell, el kell tőlük kérni ezt az információt. Az interneten keresztül nem könnyű ez a munka, úgyhogy ö, nem szabad ezt elfelejtenünk. Még egy utolsó dolog, a pricing az EBB egy bank, és piaci alapon dolgoznak. De nem olyan bank, amelyet bárki használhat, hiszen egy közösségi költségvetésből dolgoznak. Éppen ezért más elvárásokkal kell közeledni az EBB-hez, mint más bank bankokhoz. Nem csak az ár, az árazás fontos, tehát hogy hogyan árazza be a projekteket, eh, hanem a technikai segítségnyújtás is nagyon fontos. Ez a legnagyobb eh, eh, pénzügyi eszköze az EBB-nek, amivel segítheti a projekteket, és nem szeretnénk természetesen a piacot sem torzítani. De nagyon fontos, hogy ezek után, ezen feltételek teljesülésével az ár is lehet vonzó erő, elképzelhető, hogy az ár modulálása nélkül nem sikerül elérni a szükséges eredményt. Tehát nem csak az nem csak az árnak kell meghatározónak lennie, hanem az EBB hozzáadott értékének is. Köszönöm. Le vote interviendra en... A szavazás a Költségvetési Bizottságban december 4-én lesz, itt Brüsszelben. Most akkor következik az egyeztetés alakulása a pénzügyi eh, szabályozás egyszerűsítésével kapcsolatban. Eh, remélem, hogy ez nem eh, csak illúzió. Megadom a szót Ashford kollégának. Igen. Köszönöm szépen. Eh, hát eh, igen, eléggé optimistának tűnik ez a eh, bejelentés, vagy ez a cím. Tíz egyeztetés volt eddig. A jó hír az az, hogy húsz oldal választ el tőlünk minket attól, hogy a rendelet első olvasatát lezárhassuk, tehát látjuk a fényt az alagút végén, és ez jó hír mindenképpen jó hír. Az észt elnökség vége előtt ugyanis le akarjuk ezt zárni. Ez egyrészt azért van így, mert gyakorlatilag lehetetlen lenne a, a bolgár elnökség alatt a most elkezdett és elvégzett munkát mind tovább vinni, ez teljesen, ez abszolút nem lenne józan elvárás tőlük hogy ebbe egy pillanat alatt bedolgozzák magukat, a másik pedig az Agri és a Regi bizottságok már az omnibus csomagokkal kapcsolatban lezárták a munkájukat. A mezőgazdasági csomagban ma szavaztunk bizottságban, és sürgős lenne január 1-ére azokat a rendeleteket hát érvénybe léptetni. Persze még nagyon sok feladatunk van, 70-80 cikk van, amelyekben a három intézmény, amelyekre a három intézmény vissza akar térni a jövőben, ezeket félretettük, és ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, eh, még öt vagy hat további eh, egyeztetésre kell sort keríteni. A legutóbbi ö, ö, beszámolónk óta eltert egyeztetés, egyeztetések során a mentesítési eljárásokat és a beszámolási rendelkezéseket vizsgáltuk meg. Az elnök úr említette, hogy a parlament először is egyszerűsíteni szeretné az eljárásokat, a másodszor pedig fel szeretné gyorsítani ezeket, legalább biztosítani szeretnénk azt, hogy egy szorosabb mentesítési eljárás legyen, az N plusz egyet akarjuk elérni, eddig nem sikerült ebben megállapodni. Emellett az audit folyamatra vonatkozóan is számos dolgot sikerült megbeszélni. Végül pedig, elnök úr, hogyha e, megengedi, akkor emlékeztetni szeretnék, hogy hétfő este lesz a következő e, ülésünk, és nagyon fontos, hogy részt vegyenek a kollégák, e, e és nagyon fontos, hogy a, a trialógus közben tudjunk e, a dolgokon módosítani, és ne utána merüljenek föl kérdések. Köszönöm szépen. E, köszönöm szépen a jelentéstevőnek az elkötelezettségét, nagyon sok munka jár ezzel. Számos ülés valóban, de mint munka nagyon mindenképpen meg, lenyűgöző, ami a jövőbeni eljárásokat illeti, a teljes pénzügyi rendelkezés feje tetejére áll, már, mert most már odáig fajult a dolog, hogy annyira komplex és összetett a dolog, az ellenőrzések, az ex ante ex post, az ellenőrzés, ellenőrzés, hogy egyesek már lemondanak az európai pénzről inkább, mert eh, nem tudják ezt a rendkívül bonyolult rendszert alkalmazni. Ez nem működik, ez Európát teljesen ellehetetleníti az európaiak szemében. Most megadom a eh, szót az árnyékjelentés eh, tevőknek, Manka úr, aki nagyon fontos szerepet játszik ebben az egyeztetésben. Tessé! Köszönöm szépen, elnök úr! A jelentéstevőnek szeretnék gratulálni. Én egy egyeztetésen vettem részt. Hogyha két hónapon belül tíz egyeztetésen kell részt venni, ez egy rendkívül nehéz feladat minden esetre nagyon jól fel kell készülni, eh, és eh, ez teszi lehetővé, hogy a tárgyalások eh, zökkenőmentesen haladjanak. Igyekszünk ebben az évben lezárni bizonyos munkákat, hogy a jövőben folytathassuk ez alapján a továbbműködést. Köszönetet szeretnék mindenkinek mondani, és mindenkit arra kérek, hogy tartson ki, A, e, kif, a kedvezményezettek ugyanis ezt várják tőlünk. Köszönöm szépen. Kreszle asszony nem tud itt lenni, sajnos. ami nagyon-nagyon sajnálatos, mert az ő tapasztalata és a rendelkezésre állása e, egyébként abszolút dicséretet érdemel, és abszolút e, számítunk rá de hát ez nem tudott eljönni. Minden esetre az MFF kellős közepén egyszerűsíteni a szabályokat, ez nem egy egyszerű. Talán az így módosított rendelkezéseket úgy kellene majd elfogadni, hogy ezt eljárás közben ne kelljen módosítani. Tehát egy valódi, a több éves pénzügyi keretre vonatkozó eljárás valódi eh, egyszerűsítésére kellene sort keríteni a bizalom és nem a bizalmatlanság jegyében. Akkor megadnám a jelentéstevőnek a szót, hogy összefoglalja a vitát. Hát igazándiból túl nagy vita nem volt, mert csak Manka úr szólt hozzá, mások nem kívánnak hozzászólni. Az Omnibus, az Agri Omnibus mindenképpen az év vége előtt a plenárisra kerül külön csomagként, hogy ez mindenképpen megtörténjen hogy ez január 1-ére életbe lépjen. A mezőgazdaság számára ez eléget elengedhetetlen, akkor most rátérünk egy következő fontos pontra. Még egy következő fontos pont, ez pedig nem más, mint az uniós finanszírozás Afrikában. Je voudrais accueillir nos invités és akkor kérem meghívottjainkat, Könyves urat és Roberto Milo urat, hogy majd felegyenek ide. Köszönöm Szergei Vatalának is, hogy a, az Európai Unió Afrika közös kereskedelmi kamera, kamera nevében is megjelent, az AFET és DEV bizottságok tagjai. Ez a mai eszmecsere az afrikai hét jegyében zajlik. Ez az ötödik ilyen EU-afrikai csúcs. A következő Abidjanban lesz november 29-30-án. Tajani úr is nyilatkozott a témában. Az AFET és a DEVE bizottságok a fő illetékesek e, kapcsolatrendszerbe. Most pedig Makavam elnök urat szeretném üdvözölni. Nos, a mai eszmecsere során először Döns úr fog felszólalni az Európai Unió finanszírozása témában és az afrikai tevékenységek kapcsán, aztán Ridolfi úr fog szót kapni a fenntartható fejlődés témájában, és hogy hogyan lehet a jelenlegi eszközöket jól használni a gazdasági szereplők vonatkozásában Afrikában. Akkor, ha egyetértenek, akkor Kondons úrnak adok szót, az EU-Afrika kapcsolatrendszer igazgatója, ő a bizottság DEFCO főigazgatóságán mintegy 10-12 percre, tehát Európa finanszírozási tevékenysége Afrikában. Megígérem, hogy rövid leszek. Először is meg szeretném köszönni a parlamentnek, hogy megszervezte ezt a mai eszmecserét. Ez egy fontos és időszerű találkozó, hiszen jövő pénteken indulunk Abidjanba, ahogy elnök úr is mondta, hogy előkészítsük a következő EU-afrikai csúcs találkozót, ami kiemelt jelentőségű, mert úgy érezzük az előkészítés során, hogy Európában, mintha most rájöttünk volna, hogy mennyire fontos Afrika, és új aspektusból látjuk Afrikát. Ebben hát a migráns válság is szerepet játszott, de egyre több embert érdekel, hogy mi történik Afrikában, hiszen ami Afrikában történik, az nem marad Afrikában, és a szomszédos kontinensen történő dolgok konkrétan és közvetlenül hatnak Európára. Migrációs szempontból azt kell tudni, hogy óriási kontinensről van szó, ahol nagyon sok kihívás érvényesül, főleg demográfiai, de óriási lehetőségeket is tartogat Afrika. Épp a demográfiai fejlődésből kapcsolódó fokadóan nagyon sok gazdasági potenciál van számos ágazatban, például az mezőgazdaságban hatalmas potenciál van a megújuló energia hordozók generálása vonatkozásában is. Tehát az, hogy ezekről beszéljünk, nagyon időszerű, és jó, hogy a csúcs találkozóra a sor kerül. Az afrikai kontinens még mindig újnak minősül, de 2050-re megduplázza majd a lakosságát, és a Föld legnépesebb kontinensévé fog válni. Európa részéről tehát trendváltás van, prioritások átértékelődnek, fejlesztési szempontból is. A 2015-ig tartó időszakot a millenáris célok jellemezték, most a fenntartható fejlesztési célok korát éljük, és ez jól lefordítható az afrikai agenda konkrét pontjaira is. Nos, milyen pénzügyi eszközökkel operálunk Afrikában? A fő jellemzője a dolognak az, hogy nagyon sokrétű. Három földrajzi eszközünk van, a 11. fejlesztési alap, a DCI, amely elsősorban a fekete-afrikai országokat támogatja, ennek is van tehát földrajzi vonulata, és ezeken túlmenően a DCI tematikus programokat is működtetjük, illetve a DCI pánafrikai programot, aztán itt van az Európai Demokrácia és Emberi Jogi Eszköz, a stabilitási és béke eszköz, és az EDF Intra DCP program, amely megint csak földrajzi definiáltságú, de nem csak. Az African Peace Facility-vel közösen lép föl. Olyan térségekben is fel tudunk így lépni, ahol önállóan nem tudnánk az EU költségvetéssel operálni. Mindez összevéve 31 milliárd euró, és ha ehhez hozzáadjuk azt, amit az EU tagállamok egyenként adnak, akkor jelentősen megnő az összeg, 2015-ben az EU és a tagállamai együttesen mintegy 21,4 milliárd eurót költöttek Afrikában. Egy év alatt tehát. Ez a pénzügyi elkötelezettség tehát komoly, és ezáltal Európa-Afrika a legfontosabb partnere. De ezt látni kell, hogy ez az elsődlegesség azért vitatott, a kínaiak is komolyan nyomulnak Afrikában, de mi vagyunk Afrika elsődleges kereskedelmi partnere, az afrikai importok egyharmada Európából származik, és 40%-a az exportoknak Európába megy. Mi vagyunk a fő külső beruházók, a közvetlen beruházások egyharmada Európából származik, és mi vagyunk 2015 we did collectively 20... A hazaküldött pénzek forrása is, főforrása is, az EU plusz tehát 21 milliárd eurót, tehát az afrikai diaszpóra Európából 21 milliárd eurót küld haza, ami nagyjából ugyanannyi, mint amennyi a fejlesztési támogatások összege. Két megjegyzésem lenne. Afrikában tehát sokféleképpen működünk, és a jövőben, és erről majd gondolom Mimica biztos lesz erről szó, mint hogy már volt is, ez egy komplex jogalkotási háttérben zajlik, de ezeket a külső összegeket most azon vagyunk, hogy összefogjuk, egyszerűsítsük, és ezt a sokféleséget csökkentsük, és a mesterséges határvonalakat a különböző programok között csökkentsük. Második megjegyzésem azzal kapcsolatos, hogy hogyan működünk. A hagyományos fejlesztési koncepciók ról most ellépés történt a projektfinanszírozás irányába, és ö, új modalitások vannak, például a költségvetési támogatás, amely egyfajta politikai megtérülést is hoz és jó eredményeket láttunk ennek kapcsán. Roberto majd kifejti a második aspektust jobban, hogy a garancia facilitás eszköz mit jelent, hogyan működik. Nem csak ODA pénzeket költünk, hanem az ODA pénzeket úgy költjük, hogy azok további finanszírozási forrásokat mobilizáljanak, Ugye a kihívások volumene tükrében úgy érezzük, hogy csak így szabad eljárni, minden pénz generáljon további ö, finanszírozásokat, beruházásokat, közberuházásokat, és így tovább magánberuházásokat is, ha lehet. Ezt bevezetőként ennyit gondoltam. Köszönjük szépen, igazgató úr! 12 perce van, ebből csak 8 és felett használt föl. 11.45-ig beszélhetünk, most Ridolfi úr következik. Tessék, ki kíván szólni majd még? De Pré úr, köszönöm elnök úr. Nem vagyok szakértője ennek a témának, de van két szám, amely megragadott, hogy nagyjából megegyeznek ezek az összegek egy konkrét időszak alatt. Az Európai Unió 21 milliárd 21,5 milliárdot költött fejlesztésre egy év alatt, és ha jól értettem, akkor ez körülbelül ugyanannyi, mint a diaszporában élő európai afrikaiak hazaküldött pénze. Ebből egy furcsa gondolatom támad. Ha megduplázzuk a nálunk dolgozó afrikaiak számát, akkor minden bürokrácia nélkül mi lesz ennek a következményenek szerint? Érdekes kérdés, jó. Kolmel úr, tessék, köszönöm elnök úr. Köszönöm ezt az érdekes előadást, rövid de beszámolót hallottunk. Nagyon röviden beszélnék az egyszerűsítési lehetőségekről, ugye korábban is éppen erről beszéltünk, de ugyanakkor itt ugye eleve úgy kezdte az igazgató úr, hogy nagyon bonyolult, sokféle ez a rendszer. Ön maga is mondta, hogy ezt egyszerűsíteni kellene. Nos, nyilván ugye azon túlmenően, hogy a bajban levő embereken segíteni kell, ezen túlmenően azt is meg kell gondolnunk, hogy mit akarunk ezekkel a pénzekkel elérni. És lehet-e például olyan igényt támasztani, ha pénzt adunk, hogy bizonyos struktúrák kialakuljanak, illetve megszűnjenek. Ugye a migrációs válság kapcsán nem látom azt, őszintén szólva, hogy Európának milyen lehetősége van arra, hogy elvárjon valamit a pénzek kért cserében, és ezeket az elvárásokat és beruházásokat hogyan vetik össze egymással, milyen számítás érvényesül. Ha megengedik, én is megszólalnék, mert Afrika engem is foglalkoztat. A demográfikusok azt mondják, hogy az afrikai lakosság akár a következő néhány év alatt 800 millióról 1 milliárdra növelheti a lakosságát. És hát hova mennének ezek a munkanélküli ö, fiatalok, mint sem Európába. Tehát ez egy nagyon konkrét kihívás Európának. Ön sokféle eszközről beszél, de nem lehet, hogy túl sok eszközünk van? Ugyanakkor kevés hitelünk a missziónk végrehajtásához? mert ez egy óriási kihívás. 21 milliárd, vagy 21,5 milliárd, ahogy Döpré úr mondta, ez 0,15 százalék, százaléka az európai GDP-nek, az itt élő afrikai diaszpora ugyanennyit utal haza. Ez az itt dolgozó emberek keresete, és Franciaországban, ahol engem megválasztottak, azt is látjuk azért, hogy az államadóság egy része Afrikában csapódik le. Tehát igazgató úr, azt szeretnénk öntől tudni, megtudni, hogy hogyan lehetne jobb együttműködésben a volt gyarmatosító országoknak, az ENSZ-nek együttműködni, hogy átláthatóbb legyen ez a rendszer. És volt még egy kérdés bennem, de inkább ennél maradnék, hogy ez a szomszédsági helyzet, óriási kihívás. Ugye a migrációt a forrásnál kéne kezelni. És a fejlesztési elképzelései Európának az érem egyik oldala. De a másik oldala az, hogy felelősségünk van a migráció tekintetében, le kell fékeznünk azt, elsősorban a gazdasági migránsok tekintetében. Egyes afrikai országoknak tól el kéne várni, hogy visszatérítsék a migránsokat saját hazájuk vezóriási felelősség. Manka úr kíván valamit mondani. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm igazgató úrnak az előadást is. Az ENSZ elemzései szerint Afrika lakossága az évszázad végéig a jelenlegi körülbelül 1,2 milliárdról 4 milliárdra is nőhet akár, ez hatalmas növekedés, és hát ezen emberek többsége szegénységben fog élni. Több száz millió migránsra kell felkészülni, több száz millióra és eh, ahhoz, hogy otthon tudjanak boldogulni ezek az emberek, eh, jelentős oktatási, képzési tevékenységbe kéne fogni, és munkahelyteremtésbe Afrikában. Ezt kéne valakinek kiszámolni, hogy ez mennyibe kerülne az ott születő népesség helyben tartása, megélhetésének garantálása. A hagyományos fejlesztési támogatással nem lehet komoly dolgokat elérni. És ugye nem akarjuk a, a hadipart sem képíteni és támogatni Afrikában. Az Európába ból Afrikába menő pénzek nagy része sajnos adóparadicsomokban végzi ezzel is foglalkozni kéne ezzel a problémával. Köszönjük, Manka úr. Parancsán akkor öné válaszadás lehetősége. Köszönöm szépen a kérdéseket. Ezek nagyon frappáns kérdések voltak. Azt hiszem nem sorrendben fogok rájuk válaszolni, hanem téma, témánként csoportosítom őket. Elnök úr, az önkérdésére reagálnék először. Itt valóban egy nagyon komoly demográfiai tétről van szó, most 1,2 milliárdról lakosról beszélünk, és 2050-ben, hogyha az előérezések helyesek, akkor 2,4 milliárd lakosa lesz majd Afrikának. Ez egy hatalmas nyomás ezekre, ezekre a gazdaságokra, ezekre a társadalmakra hogyha nem sikerül egy pozitív dinamikát kialakítani az afrikai kontinensen, akkor természetszerűleg Európába fognak jönni ezek az emberek, függetlenül eléggé attól, hogy mi történik a földközi tengeren. Tehát nagyon fontos az, hogy most azonnali jelleggel egyfajta politikai mobilizációt hozzunk létre. Igazi partner, politikai partnerségre van szükség, amely átnyúlik minden partvonalon, tehát elnézést Márkusz Bazelnök azt mondta, hogy az előérezések szerint 2,4 milliárd lakosa lesz Afrikának 2050-ben. Ez mennyivel több, mint a mostani? Ez a kétszeres a kétszerese. Most 1,2 milliárdon állunk, és 2,4 milliárd lesz 2050-re. Megduplázódik. La région la plus peuplée. Ezáltal 2050-ben Afrika lesz a, fü- a, a legfiatalabb, illetve a legnépesebb kontinens a világon. Mondom, politikai szempontból tehát döntésekre van szükség, és el kell szakadni a mostani sémáktól, hiszen most általában a donor, illetve kezdlezményezett paradigmában gondolkodunk, az általunk az általunk adományozott vagy hitelezett összegeket szerintem politikai célt kell, hogy kapjanak, és remélem, hogy az abidzsáni csúcs ezt, ezt valamilyen módon rögzíti majd. Sokszor azt a metaforát használom, hogy ahhoz, hogy járjunk, két lábunk van. Tehát nekünk is komoly erőfeszítéseket kell tenni, de partnereinknek is Afrikában. Roberto nem sokára ki fogra fejleszteni, ki fogra fejle, fejteni majd azt, hogy gazdasági szempontból ez mit jelent. Tehát mi is tehetünk elég sok mindent, van egy fejlesztési segélyünk, és ezzel lehet csökkenteni a kockázatot, de az afrikai partnereiknek nagyon sokat kell tenni annak érdekében, hogy a beruházási környezet javuljon. Erre nagyon nagy szükség van. Tehát ennek a, próbáljuk végrehajtani ezt az agendát, és megpróbáljuk az agendát minél hamarabb elfogadtatni. Két dolgot hadd mondjak még. Tudván, hogy a demográfia hogyan fog változni. Afrikában el kell mondani azt is, hogy 18 millió munkahelyre van szükség Afrikában egy hónapban. Ez lehetetlen végrehajtani e, egy évben. évente 18 millió munkahelyre lenne szükség. Hát ez lehetetlen. Hihetetlen beruházások kell lennének ehhez, tehát hozzáadott értéket kell teremteni. Ebben majd a beruházási bank segít, illetve ebben is teljesen igazuk van, nagyon fontos az, hogy képezzük az afrikaiakat, tehát nem csak munkahelyet meg kell megteremteni, hanem a helyi fiatalokat is képessé kell tenni arra, hogy ezeket a munkákat el tudják látni. Tehát szakmai képzésre van szükség, ez rendkívül fontos, és ezen a területen kell áttörést elérni a csúcson. Még egy kérdés fölmerül, ez pedig a családtervezés. Ugye beszélünk a szexuális és reprodukciós jogokról, hát ez egy kényes téma néhány tagállamban, de Szerintem muszáj lesz valamit tenni azért, hogy a népesedés növekedésének arányát csökkentsük. Ez kizárólag a lányok és asszonyok oktatásán keresztül történhet, illetve munkahelyeket kell teremteni a nők számára, illetve ezen kívül még a családtervezés területen is föl lehet lépni, így lehet egy kicsit lehet csökkenteni a demográfiai növekedés ütemét. Még egy dolog, és ebben is teljesen egyetértek önnel, elnök úr. Kollektívan kell az Európai Uniónak és tagállamainak nagyon erőteljesen föllépni. Tudjuk, hogy azért ennek is vannak határai, de remélem, hogy a következő MFF tárgyalásai során nem fog csökkenni a külső fellépés költségvetése. Tehát mindenképpen beszélünk el a fejlesztési segélyek jövőjéről, az ezzel kapcsolatos lehetőségekről, kockázatokról. Közösséggel, közösségévé kell tenni a külső fellépések igazgatását, és még egy dolgot el kell érnünk, ez pedig az, szinergiákat kell kialakítani a tagállamok által, illetve az Európai Unió által működtetett programok között. Ezeken a, ezeken a határokon és akadályokon túl kell lépni, ez nagyon fontos. Így lehet elérni valamit, így lehet egy politikai célt teljesíteni. Aztán amennyit lehet, ezekből a célokból, ezeket a célokat megpróbáljuk elérni az abidzsani csúcson. Nagy, nagyon sok tagállam képviselteti magát államfői szinten, ha nem, akkor miniszteri, külügyminiszteri szinten. Tehát nagyon fontos az, hogy magas szinten folyjon a vita, és tényleg megvalósuljanak ezek a kötelezettségvállalások. Hát nem csupán az Európai Uniónak, az Európai Unió költségvetésének kell ebből, ebből részt vállalnia, hanem a tagállami költségvetéseknek is kell tenni valamit. Döpré úr felvetése. Hát ez egy politikai jellegű felvetés. A diasz, diaszpora által hazautalt összegek, valós összegek. Sok mindent tettünk már azért, hogy a hazaküldött összegek költségét, tehát a hazaküldés pénzküldés összegét csökkentsük. Itt már egy komoly előrelépés történt, ezek a költségek csökkentek. Már csak tudnunk kell, már csak azt kell tudnunk, hogy mi lesz ennek a pénznek a sorsa. Nem kéne olyan eszközöket létrehoznunk, amelyek ezt az, amely ezt az összeget valamilyen felfogja? Tehát, hogy ez ne költőpénznek fogjuk fel ezeket a hazaküldött összegeket, összegeket, hanem valamilyen módon kanalizáljuk ezeket az összegeket, tehát fenntarthatóbb, tartósabb célokra lehet ne ezt a pénzt felhasználni. Hát ez egy nagyon kényes kérdés, mert itt magán tulajdonban lévő összegekről van szó, de hát ez szerintem elképzelhető, hogy arra kényszerülünk, hogy ezt megtenjük. 2015-ben 21 milliárd eurós összegről beszéltünk, és a fejlesztési összegek ugyanebben az évben 21,4 milliárd volt, tehát nagyon hasonló összegekről van szó. Ilyen szempontból hát elég korlátozottak Európa eszközei, de teljesen más célokra használják fel ezt a két forrást. Úgyhogy az Európai Uniónak el kell gondolkozni azon, hogy fenntartható fejlesztési szempontból melyik forrásnak milyen hatása van. Nyilvánvaló, hogy az Európai Uniós fejlesztési segélyeknek sokkal tartósabb és sokkal nagyobb volumenű hatása van, mint a hazaküldött pénzösszegeknek. Annyira jól válaszolt, tisztelt szakértő úr, hogy újabb kérdések merültek fel. Döbhely úr az első kérdés feltevő. Köszönöm. Továbbra is provokálok, de nem csak provokálás volt a kérdésem, hanem gondolkozunk el valamit. Ugye, gondoljunk a demográfiai változásokra. Szerintem, ahogy az oktatás halad, Afrikában valószínűleg azért csökken a népesség növekedési ráta. Hogyan tudjuk elérni azt, hogy a migrációs nyomás csökkenjen? Lehet, ez sokkoló, nem lehet a szubszaharai Afrikaból eredő migrációt egyik napról a másikra megszüntetni, ez lehetetlen. Hát ez az egyik nyomás, a másik nyomás pedig a klímaváltozás által okozott nyomás. Két dolgot hadd mondjak. Van egy átutalás, van egy ember, egy néptömegmozgás. Itt egyes személyek mozognak, ehhez nem kell semmilyen administratív akadályt le küzdeni, de nagyon fontos, hogy ezeknek az embereknek legyen hozzáférése az oktatásra, az egészségügyhez, stb. stb. Hogyha olyan mechanizmusokat dolgoznak ki, amely a kollektív kérdéseket is lefedi, az hasznos lenne. De a kollégák beszéltek arról, hogy rengetegféle eszközünk van a tagállamokban is, az európai költségvetésben, vagy a költségvetésen kívül is. Hát ez, ez, ez el, elfogadhatatlan, elviselhetetlen bürokratikus teher. Én nagyon komoly kulturális paradigmaváltásra lenne szükség az Európai Unión belül. Akkor Döpré úr a bizottság organigramját is kétségbe vonja? Nagyon jó kis audit munka lenne ez, az Európai Bizottság organigramja. Fernández úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, ezt a vitát nagyon érdekes volt, és nagyon fontos. Az oktatásra helyezném a hangsúlyt. Nem tudom, hogy hogyan lehet beruházni enélkül. Ha ez nem történik meg, akkor mi lesz ennek a vége? Az Európai Unióból fognak az emberek Afrikába vándorolni, és ez mi a helyzet az fenntartható fejlesztési alappal? Vannak olyan országok, amelyek, vannak-e olyan országok, amelyeket ez érdekel? Ha van, akkor ez azért van, mert működik a platform. Mikor fog ez megkezdődni? Mikor lesz a végrehajtás? még ebben az MFF-ben? Ha utána, akkor rendben van. A blending az alapok között. Mi a végrehajtás? Hogy néz ez ki most? A fejlesztési e, alapok. Ez a második részben lesz, majd mondja az elnök. Jó, hát egy kicsit haladok, kicsit gyorsan haladok, mondja Depré úr, Kölmel úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden, nekem is lenne egy kiegészítő kérdésem. Fél évvel ezelőtt a Világbankot kerestem fel, és azt mondták, hogy a fejlesztési politikában, mint szakértők, Afrikában is, hogy elengedhetetlen az, hogy ne csak a pénzt, a befektetett összegeket nézzük meg, hanem azt, hogy stabil államok legyenek, amelyekbe be kell ruházni, mert különben a pénzt két kézzel akár dobhatnánk ki az ablakon is. Teljesen mindegy, hogy mennyi pénzről beszélünk. Ezeket az országokat nem szabad túl terhelni sem. Nincsenek olyan igazgatási struktúráik, mint ahogy ezt mi elképzeljük. Tehát nem kell itt öntöző kanál elv alapján mindenkire szórni a pénzt, hanem a meglévő struktúrákat kellene kihasználni és óvatosan kiépíteni. Hogyha az Európai Unió pénzzel megjelenik az ajtóban, e, e, ettől még egyik napról a másikra nem fognak megváltozni a struktúrák Afrikában, ez illuzórikus. Illetve néhány évvel ezelőtt hallottam egy demográfia konferencián egy híres német professzortól, hogy ezen a területen legalább 20 évre van szükség ahhoz, hogy 20 év elteltével változást lássunk. Teljesen illuzórikus abból kiindulni, hogy három-négy éven belül a demográfia megváltozik. Ezt legkorábban 20 év múlva lehet elérni. Köszönöm. Ami a demográfiai statisztikát illeti, eh, 1,2 milliárdról 2,4 milliárdra. Mi a, a megoszlás a Magreb országok és a szubszaharai országok között, ami pedig a diaszpora által küldött finanszírozást illeti, azt gondolom, hogy az ugye az afrikaiak, akik Európában dolgoznak, hazaküldik a pénz, pénzüket, illetve az itt az afrikaiaknak nyújtott segítség, támogatás, szociális támogatás egy része is Afrikába kerül ilyen hazautalásokkal. És ami ezen az alapokat illeti, ezeket a pénzeket illeti, az Európából az Afrikába irányuló pénzeket tudják követni. Köszönöm szépen. Zeller úr szeretne hozzászólni. Röviden. Zeller úr szeretne hozzászólni. Röviden, mert 11.45-kor el kell menni az előadónknak. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, röviden. Mit teszünk az ellen, hogy ilyen sok pénz elmegy Afrikából? Nagyon sok pénzről van szó, amelyek illegális pénzügyi áramlatokkal kapcsolat, állnak kapcsolatban. Ez több, mint amit mi innen fejlesztési alapként oda küldünk. 2016-ban az becslések szerint 50 milliárd dollár került ki Afrikából illegális módon. Multinacionális cégek, amelyek európai országokban rendelkeznek székhelyel, szintén implikálódtak ebben szerződéseken keresztül, például Csád nem tud ki mászni egy szerződésből egy vállalattal, egy európai vállalattal, és kártérítést követelnek tőlük, és ezt nem fogjuk tudni mi sem fejlesztési segítségnyújtásra kiegyensúlyozni. Megadom a szót az igazgató úrnak. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy mindenre tudok-e válaszolni, de köszönöm a szót. Neki, ön, önnek kell ugye elmennie 11.45-kor, úgyhogy öntől függ, hogy meddig beszél. Ami az a világbankot illeti, az ő értékelésüket teljes mértékben osztjuk. Itt nem csak a, az összegeken kell dolgozni, a segítségnyújtás mennyiségen, hanem a, a, a fogadó országok struktúráján is. Ez a mi megközelítésünkben már régóta szerepet játszik Roberto, erre majd ki fog térni részleteiben. Minden esetre én beszéltem arról, hogy melyek azok a modalitások, ez e, mi a költségvetési támogatást e, e, választottuk, mi ennek az előnye más megközelítéshez képen az, hogy ezt kísérni lehet, kísérjük egy politikai párbeszéddel, alapvető politikai párbeszéddel, illetve ezt kiegészítik olyan intézkedések, eh, amelyek az állam eh, kapacitásépítést eh, is megcélozzák, illetve nagyon fontos elemeket tartalmaznak a közpénzek végrehajtásával, költségvetés végrehajtásával kapcsolatban. És ez nagyon fontos, hogy itt a hazai források mobilizálására is odafigyeljünk. Ez azt teszi szükségessé, hogy egy megfelelő egészséges állami költségvetési rendszer létezzen, és ebben az összefüggésben van egy elég offenzív programunk, amely az illegális pénzügyi tranzakciókat célozza. Ez teljesen világos, hogy Afrikából illegális módon távozik a pénzt, ezt meg kell állítani. Én biztosítatom önöket arról, hogy ez szerepet játszik a mi programunkban és ez kezd a fejlesztési politika központi elemévé válni, és a 2030-as agendán is szerepel. második dolog, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy nekünk hosszú távú feladatunk van a kontinenssel kapcsolatban. Legyen szó a migrációs nyomásról, vagy a demográfiai kihívásról, ez nem fog két-három év, öt év alatt semmi megoldani, hanem el kell kezdeni a hosszú távú felkészülést, és ezért nagyon fontos, hogy egy migrációs trust fundot hozzunk létre, és kutatást is végezzünk, amely lehetővé teszi azt, hogy megnézzük, hogy milyen beruházásra lehet sort keríteni, és független módon létrehoztunk egy monitoring rendszert, és ez lehetővé teszi megérteni azt, hogy mit kell tennünk. Ez alapvető, mert az a munka, ami a migráció gyökereit próbálja feltárni, ez nem csak egy néhány éves feladat, hanem ez évtizedekig fog bennünket kísérni. És amikor a következő ciklus, következő MFF-ről beszélünk, akkor mindenképpen fontos ezt egy kicsit mm, részleteiben megtekinteni. A kutatás és a monitoring kell, hogy ezt kiegészítse. Tehát ami a diaszpóra kérdését illeti, itt nem áll rendelkezésre, nem állnak rendelkezésemre a számok, nem tudom pontosan megmondani, hogy hogyan áll össze <clears throat> ezek a, a hazaküldött pénzek, hogyan állnak össze, hogy most ezt munk, munkavégzésből származó pénz, vagy a szociális juttatásokból legálisan Európában tartózkodó és legálisan megkapott szociális juttatásokból származó hazautalásokról van ez szó. Ezt nem tudom, nem tudom megmondani, hogy ez hogy van. Ez nem lesz annyira egyszerű. Minden esetre hadd tegyem hozzá, hogy a fejlesztési segítségnyújtás, amit, amit Afrikának szánunk, ez tulajdonképpen Európában valósul meg ennek egy része. Tehát Európában segítjük a menekülteket ebből a pénzből, úgyhogy valamennyiben ez a két dolog kiegyenlítheti egymást. Ön azt szeretné mondani, hogy a 21 milliárd egy része, a mondatot nem fejezi be az elnök, bólogatta az előadó, igen, igen. Hát akkor mégiscsak fontos pénzekről van szó, akkor ez azt jelenti, hogy a pénzeket újra felhasználják, vagy más, hogy jelenik ez meg a költségvetésben. Ez nem gondolom, hogy, hogy, hogy ez kozmetikázott adat lenne, mondja az előadó, mert ez teljesen világosan és átláthatóan bejelentjük az OECD-nek, hogy ez teljesen világos a különböző kritériumok között egyértelmű az elhatárolás. Minden esetre erről be tudunk számolni, és ezeket az adatokat át tudjuk adni. Ami Döpré úr hozzászólását illeti, hogy hogyan használják fel ezeket a hazautalásokat. Ezt kiegészíteném. Valóban egyéni összegekről van szó, amelyeket családoknak utalnak át, de látjuk, és majd Roberto nyilván erre ki fog térni, de azt is látjuk egyre inkább, hogy ezeket a pénzeket olyan beruházásokra használják, amelyek nem csak egy családot érintenek, hanem egy egész falut, egy egész közösséget. Szomáliában látjuk ezt például, ahol most ugyan nehezebb helyzetben van az ország, de minden esetre látjuk, hogy Szomália kezd újjászületni, mint ország, és a szomáliai diaszpora a Európában, Kanadában, Egyesült Államokban elég jelentős, tehát mobilizálja magát, és nem csak a családnak utal át pénzt, hanem valódi, már hát nem mondanám, hogy fejlesztési politikát folytat, de bizonyos falvak, közösségek fejlesztésére komoly erőfeszítéseket tesz utolsó előtti pont oktatás képzés. E Fernández úrral teljesen egyetértek, alapvető kérdésről van szó, és azt gondolom, hogy látni fogjuk majd azt, hogy e, egyértelműen a következő ciklusban, MFF-ben erre ki kell térni, a, ez újra meg, meg kell erősíteni. Az oktatás, a képzés, ez már most is elég jelentős, de még nagyobb jelentőséget kell ennek e, juttatni a fejlesztési politikában 2020 után. Ugyanezt látok az egyes tagállamaikban is. Macron elnök már például világosan bejelentette ezt Afrikára vonatkozóan. És az utolsó dolog még egyszer, hát sajnos csalódást kell okoznom az elnök úrnak, a demográfiai növekedést és ennek elosztás, eloszlását tekintve Észak-Afrika, Magrib országok és a szubszaharai országokat, illetve nem tudom kívülről a számokat, de én ezt pótolni fogom, és akkor rendelkezésre bocsátom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a 2018-as költségvetésről most szombaton tárgyalunk, és Szó volt az Erasmus program kiterjesztéséről, esetleg Afrikára. Vagy legalábbis arról, hogy hasonló típusú fenntartható fejlődés szolgáló oktatási programokat finanszíroznánk. Köszönöm szépen, igazgató úr. Roberto Ridolfinak adom meg most a szót, ő a bolygó és a jólét igazgatója, ha jól értem a titulusát, ez nagyon, nagyon nagy benyomást tett rám. Igen, bármennyire sikerül, vagy igyekszem, azt hiszem nem sikerül a világot megmentenem. Köszönöm azonban, hogy meghívtak ide. És lehetőséget adtak arra, hogy itt a fenntartható fejlődésről is beszéljünk. Amiről eddig volt szó, az mind hamarosan realitássá válik, és másfél éven belül pedig az externális beruházási terv is feláll. Erről önök megegyeztek már a tanácssal és a bizottsággal. Ez az alap tehát rendelkezésre fog állni, és jó, sok más egyéb alappal együtt, ugye három pilléről beszéltünk, ez is létrejön. Angolul szeretném előadásomat megtartani, de előtte még három-négy gondolatot előre bocsátanék franciául. Ugye itt a policy decision szintjén vagyunk, nem az eszközök szintjén. Az eszközök sokan vannak, bonyolultak tényleg, mi a bizottságnál azon vagyunk, hogy hidakat építsünk ezek között, és konkrét politikai döntésekhez rendeljünk alapokat, programokat, struktúrákat. Tehát tény, hogy a jövőben egyszerűsíteni kell, és talán így is lesz. Második gondolatom, a magánszektorról eddig még nem volt szó. 2014-ben ö, megjelentettünk egy kommunikációt, egy nyilatkozatot, ugye a fejlesztési programok hibridizációjáról. 2014-ben a tanács és a parlament is jól reagált arra, amit mi a magánszektorral kapcsolatban javasoltunk, vagyis arra, hogy be kéne vonni jobban a magánszférát a finanszírozásban. Az afrikai kontinensen a munkahelyteremtés az első, második, harmadik prioritás, világos. De ki fogja ezeket a munkahelyeket megteremteni? Ki képes munkahelyeket teremteni? Nem a kormányok közvetlenül, mindig a vállalkozók. Jó, meg kell teremteni a környezetét a munkahelyteremtésnek, de végül is a vállalkozások, a cégek fogják megteremteni őket. Három pilléren alapul ez az elképzelés, ugye részben a diaszpórán, erről már volt szó, de figyelem, van egy érdekes összetevője ennek a dolognak, hogy igen, fontos, jelentős az átutalások összege, ugye a Western Union meg egyéb cégeken keresztül, de ezek költséggel járnak. Minél kisebb az összeg, annál nagyobb költséggel jár az átutalás, ez szerintem erkölstelen, de ettől függetlenül ugye a magánszemélyek nem szívesen beszélnek erről. Tehát ha én most a családomnak küldök egy kis zsét, akkor én azt nem fogom sehol sem elmondani, Ugyanakkor az európai migráns valódi értéket teremt. És ezt az értéket lehet, hogy egy postafiók C-ban tartja Olaszországban, Németországban, és vannak ilyen pénzek, amelyek feltáratlanok, tehát sokkal több pénz van az afrikai, európai afrikaiaknál, például a szociális a nyugdíjutatások révén is, mint amennyit haza utalnak, tehát van egyfajta tőkéje a diaszpórának. Most pedig akkor kérném a diákat. Na. Nálad van a mutató? Na, az SDG-k a fenntarthatósági célok. És ez nem csak a GDP növekedés kapcsán fogalmazódik meg, hanem a fenntarthatósága a beruházások kapcsán, beruházások fenntarthatósága kapcsán is ezek tükrében kell látni a célokat. Tehát vannak bizonyos globális keretek, amelyeken belül ezek működnek. Az Addis Abebai 2015. júliusi találkozón eldöntötték, hogy ezek az oed nem elegendőek, ennél sokkal több pénzt kell felhajtani. Az Európai Fejlesztés költségvetési elképzelést elfogadta a tanács, és innen van nekem az én igazgatói címem is, ugye People, Peace, Prosperity, Planet Partnership, az 5P-ből én kettőért vagyok felelős. Az Európai Uniónak van egy globális stratégiája, nyitottabbak próbálunk lenni, inkluzívabbak, 15 évvel ezelőtt, talán emlékszik még elnök úr, még nem is volt szabad megfogalmazni, hogy saját érdekünk is lehet ebben a dologban, akkor tisztán karitatív tevékenység volt a fejlesztésnyújtás, most már nem az, tovább léptünk, és lépjünk is a diákkal is tovább. A külső beruházási tervnek itt vannak a pillérei, illetve céljai növekedés, munkahelyteremtés, a beruházási környezet javítása, reformok, korrupció ellenes harc, na ez a legnehezebb. Voltam én EU nagykövet afrikai országban, és hát százszázalékos összefonódást láttam a, a red tape és a korrupció között. Minél bonyolultabb a közigazgatás, annál nagyobb a korrupció bármilyen engedély kiadása iszonyú bonyolult és sok korrupcióval jár. Mellesleg a, a migrációnak egyik oka az afrikai korrupció. És a szükségletekhez képest ugye nagyon kevés a pénz. 210 milliárd euróval évente több beruházásra lenne szükség ahhoz, hogy a fenntarthatósági célok megvalósítása egyáltalán szóba kerüljön. A, a külső beruházási tervben ugye most nem beszélünk a dél-afrikai pacifikus térség országairól, most csak Afrikáról, beszélek, amikor a számokat mondom. Na nézzük a három pillért. Az első pillér maga az Európai Fentarthatósági Fejlesztési Alap. Önök járultak hozzá ahhoz, hogy szeptember 27-én az alap létrehozását aláírják. Most volt nemrég az első alakuló stratégiai irányító bizottsági ülés. November 7-én volt az első operatív ülés, tehát az alap létrejött, itt van a bal oldalon, ennek két része van. Az egyik a hagyományos hitelek és az új típusú hitelek egyfajta mixét valósítsa meg, és a közberuházások pénzigényét részben új típusú hitelekből teremti meg, ugye energia szolgáltatás épít, kiépítése. Ezen tíz éve dolgozunk már, hogy ez létrejön. 2007 és 16 között Afrikában mintegy két milliárd euró támogatást használtunk arra, hogy további pénzeket mozgassunk meg a közférában. 2007-16 között 1,2 milliárdot úgy költöttünk el, hogy 13 milliárdos beruházást generáltunk vele, tehát 12-szeres hatása volt. Ez működik tehát, ez a dolog. Ezt hívjuk mi blendingnek, hogy a fejlesztési pénzekkel más forrásokból hajtunk föl, mint a Beruházási Bank, az Afrikai Fejlesztési Bank, illetve bilaterális forrásokból egyéb pénzeket. Van azonban ezzel is probléma. Nagyon kevés a bilaterális segítségnyújtás Afrikába irányulóan Európából. Ami a közszféra finanszírozását illeti, a számbevőszék előtt nemrégiben megvédtem, ugyanebben a teremben talán a bizottságot a blending szempontjából másfél évvel ezelőtt, és elfogadták, amit mondtam, pozitív volt a javaslat, de a, ahhoz, hogy magán is szülessenek, azt új eszközzel, új módszerrel próbáljuk generálni, és a rendeletből fakadóan végre először lehetséges az Európai Uniós költségvetéssel hiteleket fölvenni, 750 millió értékben történt ilyen, amelyel magánberuházásokat segítünk, ösztönzünk. <coughs> és persze itt van a harmadik pillér, a beruházási környezet, atmoszféra javítása, korrupció csökkentése, az, az eljárások egyszerűsítése, hogy könnyebb legyen megjelenni ezekben az országokban a beruházónak. Ezt a hármat próbáljuk integrálni egymással, de a legfontosabb a középen álló a garancia szempontja. Washingtonban, amikor erről beszámoltam, akkor azt nagy dicséret illette. Büszkék lehettünk, mert Washingtonban meglepetéssel tapasztalták, hogy ez a rendszer működik. Ez a financial engineering eh, Afrika tekintetében most eh, Európa magához ragadta a kezdeményezést, és a világbank is csak tanult tőlünk. A harmadik izzó, vagyis újdonság az energia megtakarítás sok oly módon, hogy egyablakos ügy, ügyintézéssel próbáljuk a magánszférával való kapcsolattartást megvalósítani. Ez persze nem könnyű. Egy olyan dispatcher rendszerre van szükség, amely a magán beruházókat megtalálja, és összehozza őket a pénzügyi szervezetekkel, az Európai Bizottsággal, az operatív szervezetekkel, és konkrét megoldásokat talál. Az EFSD garancia alap egyben kockázatcsökkentési mechanizmus is, és addicionalitást teremt nem akarunk úgy beavatkozni, hogy csak pénzt adunk, már amúgy is elindult beruházásokhoz, hanem olyan beruházásokat akarunk ösztönözni, amelyek még nem kezdődtek el. És ez szolgálja a credit enhancement fogalom. A garancia alap első pillérére vonatkozó rendeleti szöveg 8-as cikke mondja ki az addicionalitás, tehát hogy olyan területeken kell működni, ahol más nem működik, és portfólióban kell megfogalmazni a kockázatcsökkentési célokat és fellápásokat, fellépéseket. Olyan helyekre kell eljutnunk, ahol más még nem járt. És minél nehezebb helyzetben van egy ország, annál több persze a kockázat. A komplementaritás is egy elv, hogy más kezdeményezésekkel összhangban legyen minden program, hogy ö, megfelelő szakembergárdával működjünk, ezt is kimondja a nyolcas cikk, és azt is, hogy sok szakmai képzést kell megvalósítani, mint fő prioritás. Főleg olyan területeken, ahol a piac magától nem hozza az eredményt. Ezért is koncentrálunk a fiatalokra és a nőkre elsősorban. A beruházási ablakok közül az első a fenntartható energiaszolgáltatás és fenntartható konnektivitás. Kész vagyunk ezzel a programmal, holnap fogja meghozni a bizottság az döntését erről. A második ilyen ablak a mikrovállalkozások támogatása. A, a mikrohitelezés, a mikrohitelezési pénzintézetek támogatása. A harmadik ilyen ablak a fenntartható mezőgazdaság, itt reméljük a legtöbb munkahelyet teremteni. A negyedik ilyen ablak a fenntartható városfejlesztés, bőven van mit tenni. A városok a növekedés garanciái lehetnek, de olyan gyorsan nőnek az afrikai városok, hogyha nem történnek megfelelő beruházások, akkor akár fordítva is lehet ez. Az ötödik ilyen ablak pedig a digitális ágazat. Általában a pénzek megvannak ezekre a programokhoz, de segítségre van szükség, itt jövünk mi. Az Európai Unió a kettes pillér tekintetében, a technikai segítségnyújtás tekintetében egyfelől előre megpróbálja meghatározni a beruházási célokat, igényeket, másfelől pedig elemzi a helyi piaci helyzeteket, kormányzási struktúrákat, hogy vannak-e reformok, és a lehetőségek és igények integrációjában és az ágazatok integrációjában látjuk a feladatunkat. Itt pedig ez az ábra azt mutatja, hogy hogyan működnek az alapok. Megpróbálom ö, vizuálisan ezt ö, elmagyarázni. A garancia olyan, mint egy épületnek az alapozása. Ez viszi a kockázatot, tartja a súlyt. A földszinten van a fejlesztési bank, a nyers pénzekkel. Ez is visel kockázatot és súlyt, de nem annyit, mint az alapozás. Az első emeleten ö, vannak a boltok, ha úgy tetszik, vagy, vagy szintek, ö, ö, ezek a különböző szervezetek, amelyek felhasználják a pénzeket. A fejlesztési bankok, a beruházási bank és bankok, és, és a különböző beruházók, nyugdíjalapok és egyéb piaci szereplők, és persze itt jön be a migránsok hazautalt pénze is. Ezen pénzek egy része, amit ők megtakarítanak, bekerül az építkezésbe produktív módon, az egyes kritérium az, amely ezeket a dolgokat beindítja, a kettes a feltételeket szabja meg, és onnantól kezdve pedig az a feladat, hogy az adófizetők pénzét ö, jól költsük el. Ez a három kritérium érvényesül tehát. Elnök úr, itt most megállok, hogy kérdéseket tudjanak föltenni, és elkezdődhessen a párbeszéd. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a nagyon rendfogó előadást, nagyon jó rálátást kaptunk arra, hogy mi az, amit elkent, elkezdtek, és mire számíthatunk a jövőben. Most a Vatára úr következik, igazgató úr parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, hogy én is részt vehetek ezen a nagyon-nagyon érdekes eszmecserén. Az afrikai perspektíváról szeretnék beszélni, az EU és Afrika közötti kapcsolatról. Mielőtt a finanszírozásról beszélnék, hadd mondjam el, hogy a magán ágazat hogyan látja ezt a kérdést, illetve hogy én hogyan vélekedem az előttem szólók előadásáról. Én magam is migráns vagyok, mondjuk akadémikus migráns, azt hiszem, hogy ezáltal a diasporával kapcsolatos kérdéseikre tud, tudjak válaszolni. Európában a diaspora számos tagja szeretne visszatérni Afrikában, és szeretne valamit tenni az afrikai kontinens fejlődésért. Ennek akadálya az igazgatás, az irányítás. Nézzünk egy példát. Voltak érdeklődő beruházaink, akik energetikai projektekben szerettek volna beruházni Nyugat-Afrikában napenergia projektekbe. Az, a nyugat-afrikai gazdasági és monetáris unió kezelésében van ez a projekt. Megismertük tehát ezeket a projektek, ezt a projektet, és ezt átadtuk, a, ezeket a tanulmányokat a beruházóknak. Még egyszer megkerestük a szerved, de nem kaptunk plusz információt. Próbáltunk az energetikai minisztereket is fölkeresni, de tőlük, tőlük se kaptunk választ. Ha az ember, egy beruházó nem kap választ egy fél éves időtartam alatt, akkor nyilvánvalóan el, eláll a beruházástól. következő javaslatom lenne, azok, akik a beruházási projekteket kezelik Nyugat-Afrikában, azok általában közalkalmazottok. Tehát számára teljesen mindegy, hogy a beruházó megérkezik-e, vagy nem, beruház-e, vagy nem. Szerintem például lehetne az alapján díjazni ezeket a köztisztviselőket, hogy mennyire sikeresek, tehát hány beruházót vonzanak oda. Nagyon sok tanácsadó van egyébként ebben a témában, akik eredmény alapú díjazásban részesülnek. Erre ezt a javaslatot elmondtunk a nyugat-afrikai kezelőszerveknek is, hát amit ezt elmondtuk azonnal, azt tapasztaltuk, hogy hát ránk csapták az ajtót. Nos, az európaiak sem értik, hogy miért mondják azt az afrikaiak, hogy több beruházást, beruházót szeretnének Afrikában, de ennek nincsenek meg a lehetőségei, a feltételei. Azt gondolom, hogy a helyi kultúrában nincs mennek, nincsenek meg ennek a hagyományai, de nem csak ez a probléma, hanem nem figyelnek oda az afrikai vezetők arra, hogy milyen igényei vannak a beruházóknak. Aztán ott van a migráció nem csak a pénz miatt alakul ki a migráció. Én Afrikában nőttem fel, úgyhogy igazán elmondható az, hogy van egyfajta kommunikációs felelősségtudat Afrikában, főleg a fiatalok körébe. És a hatóságok tolerálják az ilyen típusú üzeneteket, sajnálatos módon nem reális célokat, vagy nem reális kilátásokat állítanak fel a kormány részéről a fiatalok számára. A fiatalok nem csupán a, a nem kizárólag a pénz hiány miatt akarnak elvándorolni, hanem mert a kultúra, az oktatás az egész intézményrendszernek a hiányosságai erre kényszerítik őket. Aztán a finanszírozáshoz való hozzáférés. Ezek az eszközök a finanszírozás mobilizációja szám, szempontjából nagyon fontosak, de van itt még egy dolog, ami főleg a magán tőkét érdekli, ez pedig az információhoz való hozzájutás. Tehát le, tudnia kell a beruházónak annak, hogy egyáltalán milyen eszközök állnak rendelkezésre. Ez egy sajnos visszatérő probléma. Egy másik dolog, amit tapasztaltunk, a, a helyi bankoknak, a helyi bankok nem képesek arra, hogy a KKV igényeit kielégítsék. Ez egy szolgáltatás. Egy bank ugye szolgáltatásokat kínál, kockázati profiltól függően. És ma a kkv kockázati profilja nem talál partnere a bankokban. Sokszor nem találják meg azt a, azt a szakembert a helyi bankok vagy bankfiókok, akik számukra kockázat elemzést hajtanának végre. Tehát nem, akár egy nagyon jó profilra rendelkező KKV sem talál megfelelően finanszírozást. Van egy Burkina Faso-i példánk, van egy olyan bank, amely kevesebb, mint 1%-os kudarc arányjal rendelkezik a, projekt, a, a finanszírozott projektek arányában. Ők egész egyszerűen anticipálják a, a kifizetési hátralékokat, vagy késlekedéseket, jól elemzik a helyzetet, ezért ilyen sikeresik. sikeresek. Az Európai Beruházási Bank bizonyos kereskedelmi bankok számára finanszírozást tesz lehetővé. Nos, a, a különböző vállalkozások vezetői nem is tudnak ennek a, részlet, ennek a rétezéséről, Másrészt pedig a helyi bankok úgy, úgy viszonyulnak ezekhez a vállalati vállalatokhoz, mint hogyha nem is kaptak volna ilyen finanszírozást a beruházási banktól. Jelenleg rövid távú finanszírozást tudnak adni, és nagyon drágák ezek a források. Ezt mondják azok a bankok, akikkel kapcsolatban vagyunk. Hogyan lehet azt elérni, hogy ezek a pénzügyi eszközök tényleg azokhoz jussanak, akiknek szüksége van rájuk. Ha megengedik, akkor a Trust Fundról is beszélnék, elég érdekes ennek a modellje, hogy ezeket a eljárásokat lerövidítsük, leegyszerűsítsük. Még egy utolsó dolog, a helyi szervekkel hogyan lehet együttműködni. Egy vagy két évvel ezelőtt volt egy projektünk a diaspora témájában. Tehát, hogy a diaszporát hogy lehet arra felhasználni, úgymond, hogy Afrikában fejlesztést érjünk el. Az Afrikai és az Európai Unió közösen vitte ezt a projektet európai szinten, a projektet elfogadták, de pénzügyileg addig nem történhetett semmi, amíg a másik fél nem mond valamit. De a mai napig az Afrikai Unió nem nyilatkozott erről. Tehát legyünk kicsit realistábbak, a helyi partnerektől is el kell várni bizonyos dolgokat, felelősséget kell nekik adni, ez jó, de néha pontosan a helyi szervek bevonása bonyolítja a dolgot. Ennyit szerettem volna elmondani. A helyi, vagy a terepen történő fellépés szempontjából köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, elnök úr! Jelentéstevő felé fordulok, Vardia Favalasszony. Mit gondol mindenről? és mit tud mondani a steering board első üléseiről. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon-nagyon figyelmesen hallgattam az elhangzottakat. Ridolfi úr előadása alapján világos volt, hogy milyen EU stratégiákról beszélhetünk. Ugye a fenntartható fejlődési alapot már el is fogadtuk, egyértelmű a terv, a beruházási terv három tengelyen vagy oszlopon alapul, a beruházási klímát kell például javulni. Nos, szerintem nagyon jó struktúrált alapról van szó, de hogy az Indolfi úr is elmondta, most tényleg most már csak az van hátra, hogy a valóság próbáját kiállja. De utána az előttem szóló elmondta az, hogy az igazi problémák hol vannak a mindennapi életben, milyen problémákkal szembesülnek a beruházók, a kormányok nem válaszolnak, nem tájékoztatnak időben, és ez nem nagyon ösztönzi a beruházókat. Aztán a közvetítők nem is nincsenek is tudatában ezeknek a ezeknek az előnyös kamatoknak, amelyeket az Európai Beruházási Bank ad. Bizony azon belül is vannak ilyen problémák, tehát hogy maguk a bankok vagy a kereskedelmi bankok nem ismerik ezeket az eszközöket, ezeket a támogatásokat. Nem, egész egyszerűen nem tudják azt, hogy vannak olyan nagyon jó feltételekkel igénybe vehető hitelek, amelyek segíthetnének rajtuk. Nem is tudják, hogy itt az Európai Beruházási Bank garanciát vállal, stb. stb. Annak ellenére, hogy kicsit nehézkesen indul be a pénzügyi szektor ösztönzése Afrikában, de egyértelmű, hogy hosszú távon ennek nagyon komoly előnyei lesznek. Ahogy ezt a bevezetésként, el, bevezetőben elmondta, elmondtam, ez egy újabb segítséget adhat a hivatalos segítségnyújtásnak, Elképzelhető, hogy ezen a támogatáson keresztül az egész kormányzati struktúra, a banki struktúra javulhat a célországokban. Lehet, hogy egyszerűbb lenne a felészési segényen keresztül projektekre adni a pénzt, de sajnálatos módon azt láthattuk, hogy ez nem volt túlságosan hatékony. Mindenképpen javítani kell a hatékonyságon és ezen a terven keresztül, ahol is az emberek szerepe nagyon megnő, szerintem ezzel van esélyünk a sikerre. Egyértelmű legyen, egyértelműnek kell, hogy legyen, hogy milyen pénzügyi eszközeink vannak, de most is vannak olyan projektek, amiket csak támogatással lehet finanszírozni, és vannak olyan projektek, ahol a támogatást lehet hitelekkel kombinálni. Úgyhogy senki ne gondolja azt, hogy a következő MFF-ben csak pénzügyi eszközökkel próbáljuk megoldani a fejlesztési problémákat. Lezárásként, nos, kérdése még nincsenek, Fernández úr fel is, viszont fel is tett kérdéseket, tehát amikor kezdődik mindez, mi az, amit már elkészítettek. Tehát összefoglalásképpen azt tudnám mondani, hogy ez egy nagyon jó fellépési módszer. Nyilván a kezdeti stádium nem lesz egyszerű, de szerintem így sokkal nagyobb hatást tudunk majd kiváltani, sokkal hosszúbb távon. Nyilván, hogyha jól akarjuk csinálni a dolgokat, ez nem mindig egyszerű, de ennek a haszna az európaiak és az afrikaiak számára sokkal nagyobbak lesznek. Reméljük, beválik ez majd, és reméljük, hogy mi hamarabb megmutatkoznak majd ennek az egész projektnek az előnyei. Köszönöm. Köszönöm szépen Gália Zabál asszonynak, köszönöm a kollégáknak. Kérdezem, hogy vannak-e kérdése? Fernández úr? Köszönöm szépen, elnök úr. Én már föltettem egy kérdést mikor tud beindulni konkrétan, konkrétan ez a, az alap, illetve vannak-e már érdekelt felek, vagy olyanok, akiket, akik részt tudnak ebben venni? Vannak-e már pályázatok gyakorlatilag? A másik dolog pedig, hogy hogyan működik az technikai segítségnyújtás, a pályázati segítségnyújtás, van egy, van-e valamilyen tanácsadó szolgálat, és ez hogy működik? A másik kérdése Van arra lehetőség, hogy garanciát adjanak az Európai Uniót bevonó projektekre az EFSI kihasználásával, illetve a fenntartható fejlesztési alap, tehát a két alap kombinálásával. Köszönöm. Van-e más? Celler úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A legtöbb afrikai országban a gazdaságnak 90% az informális területen található, legkisebb eh, vállalkozások, minim, mikrovállalkozások, családok, önmagukat kizsákmányoló emberek. Hogy lehet ezt a mikrofinanszírozási segítségnyújtással ezt erősíteni, hogy a kis család, vállalkozások, a családi vállalkozások valóban meg tudjanak erősíten, erősödni, és hogy hogy tudjuk elérni az, hogy a nagy hitelek ne a nagy cégekhez menjenek, amelyek kis, kevés munkahelyet teremtenek, hanem inkább a he- és tönkreteszik a munkahelyeket a kis helyi közösségekben, mert hatalmas beruházásokat valósítanak meg mezőgazdaságban, más területeken. És hogy lehet elérni azt, hogy a nyereség ott marad az országban? és harmadszor pedig hiányzik a regionális piac. Hogyan tudunk segíteni az afrikaiaknak abban, hogy a kereskedelmi kapcsolatokat is javítsák egymás között végül, de nem utolsó sorban, hogyha arra kerül sor, hogy a beruházások valóban működnek, és tényleg lehetővé teszik a teljesítést, hogy ez a saját szükségleteken túlmutató termékeket európai piacra tudják juttatni. Válasz? Illetve van egy kérdésem, nem csak Európa és az európai országok segítenek Afrikának, mi a helyzete más donorokkal, segítőkkel, akik Afrikában igyekeznek fejlesztési segítséget nyújtani. Köszönöm szépen, elnök úr! Guatara elnöknek mondom, hogy teljesen tudatában vagyunk Teljesen eh, tudatában vagyunk a korlátoknak, a nehézségeknek. A helyi eh, pénz, eh, pénzügyi segítségnyújtásban nem tettek különbséget a helyi szereplők között, ez nem jó. Persze itt van egy nagy nyitott piac, több segítségnyújtó van, több támogató van, van, aki nagyon célzottan támogat, van, aki nem. Celler úrnak mondom, ez a kezdeményezés, ami a mikrofinanszírozással vonatkozik, ez egy fontos tengely. De most nézzük sorban. A strukturális párbeszédben, ami látható volt egy szlájdon, láthatják a különböző szükséges lépéseket, hiszen a helyi bankoknak is a saját feladatukat el kell végezniük. Köszönöm a jelentéstevőnek a kérdését, hiszen ez nagyon fontos szerepet játszott a rendelet kidolgozásában. Persze a dolog elég komplex, de ezzel a One Stop Shop-pal az az eredeti gondolat, hogy minden eszköz helyi, országos ezek, ezek eltűnnek majd, és az, az technikai segítségnyújtás egy nagy blokkban, tematikus blokkban valósul majd meg, hogy segíteni tudjuk eh, a helyieket. Persze eh, vannak eh, olyan projektek, amelyeket csak segítségnyújtásra lehet megvalósítani, adományokból lehet megvalósítani, és azonban az, az fejlesztési segítségnyújtásban sokkal jobban ki kell használni a rendelkezésre álló lehetőségeket, hogy a válság helyzetre megmaradjon az a költségvetés, amit arra szántunk eredetileg. Ami a napi rend, vagy mi, ami az ütemtervet illeti, az öt beruházási ablakot az afrikai csúcson, Abidzsában mutatjuk be 29-én, és aztán utána kérjük, hogy nyújtsák be a e, pályázataikat, a különböző e, programokat, lehetőségeket, amelyeket finanszírozni e, kívánnak. Január végéig, február elejéig várjuk ezeket a pályázatokat, két hónapig, két hónapon keresztül elemezzük ezeket, pénzügyi elemzés, szociális, környezetvédelmi, politikai elemzés, a helyi delegációk és a bizottság részvételével, és aztán a döntés ezután születik meg. A spanyolokkal, a franciákkal, különböző olasz és egyéb résztvevőkkel, akik benyújtanak programokat, és mondjuk májusban fogjuk ezeket körülbelül aláírni. Májusban rendelkezésre állnak a pénzügyi eszközök, amelyekkel a pénzügyi intézetek majd a, a magánberuházóknak garanciát tudnak adni. A One Stop Shop ezt a pipeline-t még erősíti. Azt reméljük, hogy júniusban megkezdődnek a beruházások a helyszínen. Már vagy 15 program eh, érkezett, eh, energia, eh, városi problémák, az elnök úr által felvetett problémák megoldására. Az Európai Bizottságot tájékoztassák ezekről a nehézségekről, az ellátás nehézségekről például. A technikai segítségnyújtás hogyan működik? Most na, egy nagy, kb. 3 milliárd eurós alap létezik az országokban, a régiókban, a tematikus programokban. Ezeket szépen lassan újra szervezzük. Most jelen pillanatban folytatjuk a technikai segítségnyújtást, ami a helyszínen már folyik, azért, hogy segítsük az ottaniakat, és aztán persze van pályázati kiírás, a speciális ágazatokban, például a mezőgazdaságban, a faót akarjuk Rómában bevonni, illetve a FIDÁT, ez is egy mezőgazdasági alap, ezek lennének a privilegizált partnerek, E, hiszen elég sok kompetenciájuk, szakértelmük van, illetve a helyszínen vannak e, munkatársaik, és ez egy alapvető e, dolog. Szeller úr, Hát igen, egyes országokban főleg az informális gazdaság uralkodik, de hát nem lehet elfogadni ezt a helyzetet, mint egy örökké tartó helyzet, helyzet. Meg kell próbálni valahogy érettebbé tenni a gazdaságot. Igen, támogatni kívánjuk a mikrofinanszírozás, a mikro támogatásokkal a mini vállalkozásokat, helyi vállalkozásokat de persze e, értékláncokat akarunk kialakítani közepes, nagyobb cégekkel, hogy egy valódi dinamika, gazdasági, pozitív gazdasági dinamika alakuljon ki. Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a profit az országban maradjon? Hát erre nem tudok válaszolni. Persze tiszteletben kell tartani minden országban a beruházási szabályokat, és hogyha egy adott országban megvalósul a beruházás, és erre megvannak a szabályok, akkor ezeket nyilván tiszteletben kell tartani. De természetesen azt is biztosítani kell, hogy főleg a munkahely teremtés szintjén valósuljon meg ez. Hogyan lehet a kereskedelmi kapcsolatokat erősíteni? Ugye beszéltünk a gazdasági partnerségi programokról, aztán volt egy 15 éves eszmecsere, vagy párbeszéd ezzel kapcsolatban. Ezt nem sikerült ennek a végére érni, de hogyha igyeksz, az országoknak segíteni akarunk, ez minden esetre nagyon jót tenne nekik. A demográfiai kihívás, amiről beszéltünk, ez szintén egy, ez azonban eh, egy piaci lehetőség is, nem csak európai eh, exportra lehet termelni, de a helyi és regionális piacokat sem szabad elfelejteni. Afrikában eh, Afrikában nagyon fontos piacok vannak, amelyeket mindenképpen ki kell használni. Köszönöm szépen! Elnök úr, elnök. Köszönöm a Planet and Prosperity igazgatójának, mondja az elnök. Köszönöm szépen a bemutatót. Walter elnök úrnak is köszönjük. 12 óra 40 van. Köszönjük a tolmácsoknak is, akik, egy tizen, akik beleegyeztek, hogy 12.40-ig maradnak. Nagyon érdekes és lenyűgöző volt ez a meghallgatás. Köszönöm szépen, nagyon sok ígéret hangzott itt el más nem szeretne hozzászólni, akkor ezért 14.30-ig felfüggesztem az ülést. 14.30-kor Jens Geyer elnököl, délután én a Skills Weekend veszek részt, és ez is tulajdonképpen egy válasz lépés lehet az ifjúsági munkanélküliségre, és, és itt is szó lesz a szakképzésről, és ez is egy fontos jövőbeni lehetőség. Köszönöm.